Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, bonjour. Nous avons... Euh... Jó napot kívánok! A ö, mai napi munkarend elég sűrű. Német külügyminisztert ö, fogadjuk. Ö, 9 és 10 ö, között addig két pontot ö, javaslok. Ö, ö, beszámoló, a SZEDE Bizottság EUTM ugandai missziójáról való beszámolás, és Geller úr tíz előtt hangkis asszony véleményét be fogja ö, mutatni az EU terrorizmus ellenes politikájával kapcsolatban. Délután az AFED fog erről szavazni. Addig is ö, szeretnék néhány bejelentést tenni a következő ülésekről. Csütörtök délelőtt fogadjuk a belga védelmi minisztert, Dökem urat, Esten asszony megbízásából összefoglalja a tegnapi külügyi tanácsot, amelynek, amely védelmi formációban ült össze. Gianni asszony is jön csütörtökön, aki az EKS-en belül a fegyver stopról beszél, foglalkozik, és Iránról, észak fog beszámolni, illetve a két országgal való kapcsolatokról. Holnap délelőtt az AFET a, e és a SZEDE Georgieva, Georgieva biztossal folytat megbeszélést a Sede bizottság múlt hónapban járt Ugandában, az EUTM szomáliai misszióról van szó. Geoffrey Norden, Orden, John Pascu és Luan úr, valamint jó magam jártunk ott. A misszió során meglátogattuk a biangai tábort, ahol folyik a katonák kiképzése, a szomáli katonák kiképzése. A második kontingensről van szó, az ugandai haderő és az EU közösen folytatja a képzést. Utána az EU misszióval találkoztunk székhelyen Kampalában, valamint az ugandai hatóságokkal, katonai és polgári hatóságokkal. Ez a misszió sikeres volt, rövid volt, nagyon sűrű. Nagyon érdekes. Olyan értelemben, hogy ez egy 140 fős katonai misszió az EU részéről. Nem nagyon népes, tehát nem kerül sokba. A hatása azonban igen jelentős. Kihat a szomáliai katonák képzésére, és politikai kihatása is van régióbeli partnereinkre. Uganda, Ugandára elsősorban. Az otthoni hatóságok kifejezték, mennyire elégedettek, hogy az EU missziót küldött oda, és hogy milyen kiváló, a, kiváló az együttműködés az ugandai haderő és az EUTM között. Ez Afrika szarvában egy meglehetősen érzékeny terület. Részt vesz az USA is az akcióban logisztikailag és pénzügyileg. Az Afrikai Unió szintén bevet erőket. Hasonlóképpen Etiópia, Kenya, Djibouti részt vesz a stabilizációs erőfeszítésben, amelyek célja Szomália talpraállítása. Az EU a többoldalú kapcsol, többoldalú akciónak fontos résztvevője. Ez az akciót mindenképp folytatni kell, fenn kell tartani. Azt is tapasztaltuk a nagyfokú professzionalizmuson túl, amelyről tanúskodtak az európai katonák Ugandában. Még el kell mondani, hogy némi javulásra is látunk lehetőséget. Mégpedig arról van szó, hogy szomáliai katonák képzése fontos. Az ugandai katonák az első vonalban vannak Szomáliában. Jelenleg hiányzik a kapacitása a szomáliai erőknek. Ezek nem katonákat jelentenek, hanem tiszteket és vezénylési láncot. Ezért mindenképpen szükség van megfelelően képzett tisztikarra Szomáliában. Egyesek csodálkoznak, vagy legalábbis érdeklődnek. Egy egész láncról van szó. A szomályi katonákat toborozni kell és képezni kell. Az Európai Unió csak a képzésre fekteti a hangsúlyt, helyezi a hangsúlyt, és nem a toborzásra nem az integrációra. Jobban jelen kéne lenni Szomáliában ahhoz, hogy jobban tudjunk hatni. Ez politikai kérdés. Sajnáljuk azonban, hogy az Európai Unió, amely a képzés biztosítja, abszolút nem tud kihatni ö, arra, ami korábban, illetve későbben történik ezekkel a kiképzett katonákkal. Azt tapasztaltuk, hogy a legutóbbi szomáliai újonc kontingensből több mint százat vissza kellett küldeni Szomáliába az orvosi vizsgát után, amely kiderítette, hogy a kiképzést nem tudják végigcsinálni. Nyilvánvaló, hogyha korábban történik meg az orvosi vizsgálat, akkor nem kellett volna az újoncokat visszaküldeni, ami azért komoly logisztikai kihívás. Itt elmondtuk véleményünket, tudatában vagyunk annak, hogy milyen politikai megkötések vannak, nehéz átalakítani ezt a rendszert. Átadom a szót egyes kollégáknak, akik szót kérnek mindjárt az albizottság titkársága jelentés fogalmazott meg, ez rendelkezésükre áll. A saját nevemben azt mondom, hogy nagy siker ez a misszió. Nagyon örülök a költséghatékonyságnak. Itt olcsón sikerül jelen lenni egy olyan térségben, amely fontos számunkra, Szomáliában ugyanis tudjuk, hogy a kalózkodás elleni harcban részt vesz az EU az amerikaiakkal, az Afrikai Unióval, az ensz és Afrika szarva országainak sik- országaival együtt sikerül leülni egy asztalhoz. Ez már magában is nagy eredmény. Egyesek visszafogottabbak, de én azt javaslom, hogy folytassuk ezt az akciót, esetleg legyenek kiigazítások. De a képzés lényege a szomáliai tiszteket kell célozza. Azt hiszem, alá tudtuk húzni, hogy az ugandai katonai és polgári hatóságok is elkötelezettek. Nagyon jó benyomást tettek ránk, találkoztunk a vezérkarral, le tudtuk mérni, hogy Uganda elkötelezett ebben a válságban. Uganda jogosan azt kéri, hogy segítsék az erőfeszítéseit, azaz más afrikai országoktól, amelyek ígértek csapatot, kapjanak támogatást. Uganda ugyanis Burundival úgy egyedül érzi magát a szomáliai fronton. El kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehet Ugandát támogatni. Nos, ennyit szerettem volna mondani. Van Orden úr, aki részt vett a misszióban, szót kér. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek vele, hogy ez egy nagyon jól szervezett, kitűnő út volt, és mint egy még élvezni is lehetett a dolog hátulütője. Persze az ugandai helyi helyzet volt, tehát a nyugtalanság volt Kampalában. Nem vettük ezt észre, amikor ott voltunk, jelen voltunk, ám miután elmentünk, láttuk a tudósításokat erről. Uganda egyszerre bekerült a hírműsorok vezető hírei közé, hogyha ezt a katonai missziót megvizsgáljuk, akkor három, de legalábbis három különböző szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt a katonai csapataink teljesítés, teljesítményét kell megvizsgálni. Nem EU katonákat láttam, elnök úr, hanem spanyol katonákat, és több más európai tagállam katonáit láttam. EU katonákat nem láttam, az EU színeiben fellépő katonákat. Úgy gondolom, hogy amikor meggondoljuk, hogy milyen munkát végeznek, akkor ki se kell emelnünk, hogy amikor bármely tagállamunk hadereje bevetésem van, akkor ezt nagy elkötelezettséggel és professzionalizmussal végzi. Ezt láttuk Behangában, Ugandában is. Egyáltalán nem lepett tehát meg, hogy ezek a nemzeti haderők kitűnő munkát végeznek. Nagyon alapvető persze a képzés, amelyet az ugandaiakkal szorosan együttműködve végeznek, valóban szó szerint kell ezt megértenünk, hogy Szomáliából áthozzák repülővel az embereket, Ugandába leteszik őket, és itt kezdődik, kezdődik a képzés, de először alapvető higiéniai képzést kapnak, mielőtt egy valóban nagyon-nagyon alap katonai képzést kapnának. Ez a valóság Ugandában. Aztán van egy kísérlet arra, hogy, hogy nem függetlenített tiszteket és alt, altiszteket és tiszthelyetteseket, majd pedig utána egy teljes csapat tiszthelyettest választanak ki. Azaz tehát a misszió teljesítményét Valóban így kell látnunk, kitűnő munkát végeznek a katonáink. Másodszorban az Európai Unió által betöltött szerepet is meg kell vizsgálnunk. Eredetileg Djibouti-ban zajlott, zajlott ez a korlátozott misszió, aztán a spanyol elnökség idején ezt Ugandába helyezték át, és mondanom sem kell, hogy az ugandai hatóságok nagyon elégedettek a jelenlétünkkel. De hasonlatosan minden ilyen más katonai misszióhoz nincsen oka annak, hogy az Európai Uniót bevonjuk, hiszen a katonákat az Egyesült Állam, érdekes módon az Egyesült Államok fizetik, és logisztikai támogatást is tőlük kapnak. Tehát logikus volna, hogyha egy olyan szervezet végezni a képzésüket, amely szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal, a NATO-ra gondolok, vagy valamelyik más hasonló szervezetre. Nem látom, hogy az Európai Uniónak miért kellene beleavatkozni ebbe az egészbe. Az úgynevezett komprehenzív approachról, átfogó megközelítésről szoktunk hallani, mintha bizony az Európai Unió kitalálta volna ezt a fogalmat, vagy pedig maga-maga tulajdonosa volna ennek a fogalomnak. Hát ez pedig nonsens, hiszen az elmúlt évtizedekben bevetett katonáink nagyon is jól tudták, hogy mit is jelent a comprehensive approach, az átfogó megközelítés. Érdekes módon az Európai Unió kampalai delegációja még csak meg sem látogatta a katonai képző missziót Bahangában. Na hát ennyit, elnök úr, az úgynevezett átfogó megközelítésről. Azt hiszem, hogy képviseletünk Kampalában adós ezzel a látogatással. Még egyszer mondom, nem látom, hogy bármi oka lenne annak, hogy az Európai Unió részt vegyen, megjelenjen ebben a misszióban. A harmadik kérdés, pedig arra vonatkozik, hogy miről szól ez az egész a, bevetés. Hát Szomáliáról persze nem utaztunk el Szomáliába, de beszámolókat hallgattunk meg a szomáliai helyzetből, helyzetről. Az ugandaiak arról számoltak be nekünk, hogy az Amazon misszió Ugandában nem megfelelően végzi a munkáját. 12 ezer katonás mandátumot adott az ENSZ, de ezt soha nem sikerült betölteni. Mi több, az ugandaiak viszont azt mondják, hogy 20 ezer emberre volna szükség ahhoz, hogy a misszió céljait teljesíteni tudjék, tudják. Ez tehát egy nem jól működő ENSZ misszió, sok afrikai ország nem akar részt venni, az Amazonban jelenleg csak Ugandából és Burundiból teljesítenek szolgálatot katonák. Az egyik érv, melyet felszoktok hozni, a fizetés szintje az ENSZ katonák számára. Egész egyszerűen ENSZ béreket kellene fizetni ezeknek a katonának, és ilyen módon roppant drágává teszi ez a missziót. Érdekes a kapcsolat a képzés, és a Mogadisúban történtek között. Nos, a korábbi kiképzendő katonák között nagyon nagy volt a dezertálók száma, akik egész egyszerűen visszatértek Mogadisúba és eltűntek. Valószínűleg, mert nem érkeztek be a zsoldok. Most a zsoldok kifizetése, a zsold kifizetése jobban szervezett, ezért valószínűbb, hogy a katonák maradnak, nem morzsolódnak le, de persze kérdés, hogy amikor visszakerülnek Mogadisúba, milyen hatékonyan működnek, integrálódnak-e más, már a lévő egységekbe, vagy pedig egy saját um, egységet képeznek belőlük. Mindezek a kérdések nyitva maradtak. Az azonban teljesen világos, hogy a mogadisúi helyzet nagyon feszes és súlyos, és ez számos kapcsolatban áll a kalózkodás jelenségében. Elnök úr, tehát azt mondhatom, hogy egy nagyon hasznos és érdekes látogatás volt ez, melyet kitűnő meg is szerveztek, gratulálok. A e, spanyol parancsnokság alatt lévő csapatainknak kitűnő munkát végeznek ott. És még egyszer mondom, kétlem, hogy az Európai Uniónak bármilyen komoly szerepe lenne itt, ez egy áll katonai misszió. És a szomáliai kérdés pedig igen sok aggodalommal tölt el bennünket. Köszönöm. Köszönöm, Sofré. Azt hiszem, hogy a politikában az a Csoda, hogy miközben kiválónak tartjuk ezt a missziót, közben felvetjük a kérdést, hogy valóban érdeke az EU-nak, hogy jelen legyen ebben a misszióban. Én ezt nagyon hasznosnak látom, nem nagyon látom, hogy a NATO mit csinál eh, Ugandában, már ott vannak Afganisztánban, Irakban, úgyhogy nagyon sok dolguk van, és 140 európai, valóban a tagállamokból jött, láttam a kék bedzsüket, Geoffrey, láttam, hogy eh, az EU kék bedzsét hordják, tehát szerintem jó munkát végeznek. Igen, elnök úr, én emiatt panaszkodom, hogy a különböző missziók során kék bedzset akasztanak ezekre a katonákra, de más nem utal arra, hogy ez EU misszió lenne. Elnök, rendben, most pedig ami a, az újoncok követését illeti, először úgy integrálni kell őket, majd pedig követni kell a sorsukat. Itt egy kicsit vakon jártunk el. Egyébként a zöld frakcióbeli kollégák nagyon sokszor felvetették az újoncok kiválasztásának kérdését, és az, hogy hogyan lehet őket elkötelezni, vagyis besorozni a nagykorúságuk előtt. Ez erre a felelősségnek oda kell figyelni. A szelekció nagyon sokat javult, és amikor úgy találták, találtak olyan újoncokat, akik orvosi szempontból vagy a koruk miatt nem ütötték meg a mércét, akkor nem tartották meg őket. Tehát ez azt jelenti, hogy kicsit szigorúbbá vált az eljárás, hiszen ez volt az egyik fő kérdés, amit fölvetettek a parlamentbe. Weigel úr kíván hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna felvetni néhány kérdést, amelyet Orden úr is felvetett már előttem, helyettem. Nagyon örülök, hogy eh, hogyan eh, hogyan vetette fel eh, itt az elkötelezettségek kérdését. Köszönöm, hogy ezt az ülést megszervezte, és köszönöm az átfogó jelentést. Igen, érdekes volt önt meghallgatni úgy gondolom továbbá, hogy nagyon fontos, hogy állandóan tájékozódjunk erről a távoli, vagy ezekről a távoli missziókról, amelyekben jelen vagyunk, amelyeket folytatunk, és nem szabad őket magukra hagyni. Állandó politikai elkötelezettséget és támogatást kívánnak ezek a missziók és ha nincs értelme, akkor viszont dönteni kell arról, hogy kivonuljunk a misszióból. Mindez idáig az szerint, amit ön mondott, és a delegáció tagjai mondtak, meglehetősen inspiráló misszióról van szó ebben az esetben, és nagyon sok mindent tudunk még tovább fejleszteni. Szerettem volna rámutatni a kalóz hazugság, kalózkodás problémájára. Vajon helyén való-e beszélni e probléma a szociális-gazdasági gyökereiről? A lakosság Szomáliában a lakosság jelentős része ebből él meg. Szerintem nem csak arra kellene összpontosítanunk, hogy ez mennyire zavarja a nemzetközi kereskedelmet, hanem nekünk, Európai Uniónak jobban el kellene kötelezni magunkat, meg kellene nézni, hogy melyek az okok, majd pedig a kalózkodásból szerzett pénz azután hova, hova megy, és talán másképpen kellene jelen lennünk Afrikában, a különböző missziókban, talán változtatni kellene ezen. Amikor elmegyünk és ellenőrizzük a misszióinkat, és az, hogy az ENSZ vagyis az Egyesült Államok, bocsánat, mit tesz ott, és egyéb tényezőket is megvizsgálunk, akkor ezt mindig azzal összefüggésbe kell megnézni, hogy az Afrikai Unió hogyan tudná kivenni mindezekből a részét. Talán a jövőben jó ötlet lenne kiterjedt vitát folytatni az Afrikai Unióval, a stratégiáról, a tovább fejlesztési, a fejlesztési, katonai stratégiáról, aspektusokról, mert nekik kell lenni a főszereplőknek, és nekik kellene több felelősséget vállalniuk. Köszönöm a jelentést, a missziót, és szerintem továbbra is kötelezettséget kell vállalnunk e Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ami az Afrikai Uniót illeti, most dolgozzunk ki június 30-ára a szedében egy vitát e témáról, és több meghívottunk van. A partnerséget vizsgáljuk, például a katonai partnerséget az Afrikai Unióval. Egyébként tudjuk, és az ugandai katonai hatóságok is emlékeztettek rá, hogy a szomáliai részvétel egyrészt döntő, másrészt viszont hiányos, és két afrikai nemzet vállán vannak most a terhek, melyek kérik más országok támogatását, és ezt a vitát mindenképpen június 30-án lefolytatjuk. Paskó úr, aki szintén tagja volt a delegációnak, majd pedig a másik témára fogunk átérni, mert ezt tízig kell kezelni. Annyit szeretnék emelni, hogy teljesen egyetértek a e, jelentés konklúziójával. Nagyon hasznos művelet zajlik viszonylag ö, e, szerény költségvetéssel. Ez feltétlenül szükséges. Nekem az a benyomásom, ö, e, hogy a rendszer működik, a szervezet felépült nehezen értem meg, hogy amikor az EU-t nem vonják be, akkor kritizáljuk, mert nem vesz részt. Amikor részt vesz, akkor azt mondjuk, hogy nem elégséges, vagy azt mondjuk, hogy nem ez a szerepe az EU-nak. Tudnunk kell, hogy a valóságból kell kiindulni, és megfelelően értékelni kell, amit látunk. Erőfeszítést kell tenni, és látni, mi az értéke ennek az aportnak az EU számára és az azonnali helyzet számára. Van a más is, amit értékelni kell a KBVP-ben, de ezt feltétlenül költséghatékony. Elnök, köszönöm szépen, akkor lezárom a vitát, és köszönöm a parlamenti képviselő Jopre Van Ordennek és Paskúrnak a résztvételüket és szakértelmüket. Nagyon kellemes volt, hát nem volt kényelmes, de láttuk, hogy ez mit hoz, és nagyon értékes, minőségi látogatás, megbeszélések voltak. Köszönöm szépen, akik részt vettek, és a két kollégának, akik kiemelkedő szerepet játszottak a látogatás sikerében. Remélem, hogy folytathatjuk az ilyesfajta látogatást, amely nagyon célirányos és sűrű, és technikailag nagyon jó szakértelmet sikerült itt adni a következő pontja a napirendnek, miatt miatt Westerwelle úrral folytatnánk eszmeserét. A SZEDE bizottság vélemény az EU terrorizmus politikájával kapcsolatban Hankis asszony, aki az a bizottság nevében foglalkozik, a véleményel nem lehet itt. Geller urat bízta meg azzal, hogy helyettesítse. Mikael kérlek emlékeztes a vélemény főbb pontjaira, az AFED délután fog szavazni erről. Nos, rendben, köszönöm szépen. Anno, elnézést, hogy kértem, a berlini, késtem, a berlini gép késett, ezért és asszony valóban nincsen itt, és kérte, hogy én mutassam be a véleményét azt mondja, hogy a KBVP szempontjából ez a terrorizmus elleni politikára koncentrál. A terrorizmus elleni politika fontosságát hangsúlyozza a véleménye, hogy ez egy teljes stratégia kell legyen a belső védelemről, és a két tevékenységet harmonizálni kell. Transatlanti kapcsolaton belül végezhető el csak a munka vélemény szerint. Globális keret szükséges, ezt az ENSZ adja meg. Az előadó azt is megállapítja, hogy a NATO-nak is van ebben szerepe, a szervezett bűnözés, a kábítószer kereskedelem és a terrorizmus összefügg. Nélkülözhetetlen az EU terrorizmus elleni koordinátorának a szerepe. Hank azt asszony megköszönni a konstruktív munkát, amely sikerült végezni a kollégákkal és a véleményeket öt kompromisszumos módosítóba sűrítette, amelyeket támogatásra javasol. Volt egy néhány módosító, amelynek a megfogalmazása megpróbálta a vélemény hatát kiterjeszteni, és olyan témákra terjed ki, amelyek csak közvetlenül, vagy egyáltalán nincsenek kapcsolatban a terrorizmus elleni harccal, a külső dimenzióról van szó azt mondja az előadó, hogy ne szabad elfelejteni, hogy terrorizmus elleni harcnak a célja az ártatlanok életének megvédése. Amikor a politikák értékelés kerül szóba, akkor nagyon elővigyázatosnak kell lenni. Ez a Radford féle hatos módosító és a Jeki féle módosító, amikre kitér a politikák értékelése külön csoport felállítását javasolják. A Libe szabizásában Intfeld asszony a felelős ennek a jelentésnek. Mm az előadó felvegye a kérdést, hogy mitől, mi biztosítaná ennek a csoportnak a függetlenségét, és mi lenne pontosan a feladata. Az ilyen, ez a munkacsoport ki alá, mi alá tartozna ezeket nem látja biztosítva, megválaszolva, ezért ezt a javaslatot nem támogatja a dossziéban megtalálják az öt kompromisszumos módosítónak a szövegét. Nos, ezt tudtam elmondani Hankis asszony nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paskú úr kér szót. Nagyon röviden a frakcióm arra kért, hogy szóljak a frakció nevében, és támogassam a módosító, kompromisszos módosítókat. Elnök, köszönöm szépen. Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Már a korábbi megbeszélések során is megemlítettem, hogy nagyon sajnálom, hogy a terrorizmus voltak éppeni kiváltó okairól nincsen szó. Ezek általában a szegénységgel függenek össze, és sajnos ezeket a szempontokat a terrorizmus elleni politikában nem kezelik prioritásos szempontként. Pedig úgy tűnik, hogy sok más képviselő is szeretné, hogy ezen okokra is kitérjen a jelentés. Remélem, hogy az idevágó módosítókat integrálják. Másodszorban feltűnt nekem, hogy sok módosító indítvány kritikusan szemléli az idáigi terrorizmus elleni intézkedéseket. Összességében az emberi és a szabadságjogok tekintetében illetve a KBVP alkalmazása tekintetében. Tehát remélem, hogy ezt is figyelembe veszik majd a végleges állásfoglalás kidolgozásánál. Köszönöm. Ki szeretne még szólni e pontról? Mikkel, talán egy zárószó. Köszönöm szépen a itt elhangzott támogatást Pasku kollégának köszönöm, és az ő frakciójának. Úgy hiszem, hogy a kettes kompromisszumban részletesen mutattuk be, hogy természetesen a terrorizmust kiváltó okok ellen is fel kell lépnünk, de hogyha e véleményben e, specifi, e politika specifikus eszközeiről szeretnénk beszélni, akkor nem ez az a hely, és ezt üzeni nekünk a vélemény előadója, ahol um, a jelenség okait keresük. Promóce holistic and comprehensive approach. És így tovább mondja, tehát a kettes kompromisszumos szöveg. Azt gondolom, hogy egy holisztikus, vagy mindenre kiterjedő megközelítést alkalmazunk, akkor ez azt jelenti, hogy az Unió által a régióban és az országokban követett más szakpolitikáknak is preventíven kell kihatniuk, meg kell előzniük a terrorizmus létrejöttét, meg kell akadályozniuk, hogy táptalaj kapjon a terrorista kezdeményezést, Tehát úgy gondolom, hogy a holisztikus, vagy általá, átfogó megközelítés igenis jelenti azt, hogy más szakpolitikákat is bevonunk, de ez a vélemény nem az a hely. Emlékeztetem önöket, hogy vele úrral folytatott vita után, ez kb. 11-ig tart, ez az affettel együtt folytatjuk le. Találkozunk, vagyis fogadjuk Kerhó urat, aki az EU terrorizmus ellenes koordinátora, ezt a témát is fel fogjuk vetni, amikor vele találkozunk. Most tíz percre felfüggesztem az ülést, amíg a német miniszter megérkezik. Köszönöm. Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto al... Kedves kollégák, szívélyesen üdvözlöm Guido Westerwelle miniszter urat. Nagy öröm, hogy körünkben van. Igen érdekes találkozó elébe nézünk, de Tanzsan elnöknek is köszönöm, hogy az albizottságban időt szakított arra, hogy meghallgathassuk a miniszter urat. Miniszter úr, az ön látogatása mindenképpen aktuális, hiszen az AFET bizottságunk a közelmúltban fogadta el a miniszterek tanácsának ajánlását az EN soron következő közgyűlésével kapcsolatosan. Majd az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el elfogadja az Európai Unió specifikus szerepét, vagyis az Európai Unió tagállamait képviseli, ismerte el az ENSZ, és ez az európai diplomácia sikere. Az ön látogatása igen kényes politikai helyzetben következett be. Tudjuk, a Magreb, Masrek országok helyzetét, mindazt, ami az arab országokban zajlik. A mi feladatunk, hogy közös, együttes választ adjunk, és ne csak kétoldalú kapcsolatok során adjunk erre választ, vagy reagáljunk. A miniszter úr ismertetni fogja Németország céljait, mint a biztonsági tanács nem állandó tagja. Az országa, Németország ugyanúgy, mint Olaszország, tehát mind Németország, mind Olaszország időnként betölti ezt a pontot, posztot. A kezdeményezés érdekel bennünket, és az összes részlet, amit ön velünk megismertethet. A bizottságunk ajánlásáról az előbb szóltam, és ebben elmondtuk, hogy a biztonsági tanácsban betöltött hely alkalmat kell, hogy adjon arra, hogy az EU számára majd egy állandó helyet kapjunk a biztonsági tanácsban. Rotációs rendszert kellene bevezetni az EU-n belül a nem állandó helyek betöltése érdekében. Miniszter úr, mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, és figyelembéve azt, hogy milyen nagy érdeklődés kíséri az ön jelenlétét, azonnal átadom a szót elnökünknek. Miniszter úr, a Biztonság és Védelem Politikai Albizottság nevében, a parlament nevében szívélyesen üdvözöljük őt. Nagyon rövid leszek, hiszen az a fontos, hogy önt meghallgassuk, és hogy ön beszélgetést, vitát folytathasson a parlamenti képviselő kollégákkal. Először is szeretném elmondani, hogy a líbiai dosszéről szeretnénk önt meghallgatni, hiszen a, az első fél évet ez tölti ki, ez a téma, figyelembe véve az ENSZ lépéseit, és azt is, hogy itt a parlamentben nagy többségünk számára csalódás volt, hogy az EU milyen kis szerepet játszott a líbiai ügyben, líbiai dosszéban, figyelembe véve a válság katonai komponensét. Közülünk nagyon sokan támogatják az ambiciózus biztonsági és védelmi politikát, ahogy azt a Lisszaboni szerződés aláírja. És az utóbbi hónapokban azt tapasztaltuk, hogy, hogy finoman szólva a folyamat lelassult Érdekes lenne meghallgatni, hogyan látja ön a közös biztonsági és védelmi politikát a libiai dosszién túl. Néhány kezdeményezés történt arra, hogy ez az ambíció újra éledjen például német, a német francia pooling and sharing, azután a francia, német, lengyel kezdeményezés etéren a védelem Európájának kezdeményezését szeretnénk fellendíteni. Itt Németország alapvető szereplő, de jelen pillanatban ez a politika valahogy egy helyben toporog. Ezek a kérdések foglalkoztatják albizottságunkat, és szeretném üdvözölni két kiemelkedő személyiség jelenlétét, Svetkova asszony, aki bolgár védelmi miniszter, aki Brüsszelben van, és tegnap részt vett a védelmi miniszterek külügyi tanácsülésén, és Damian püspököt, aki a német kopt egyház feje, és a német koptokat képviseli. Köszönjük, tudjuk, hogy a kopt kisebbség rendkívül érdekel bennünket. Sokszor beszéltünk erről a témáról a parlamentben és a bizottságban. Köszönöm, miniszter úr, az öné a szó. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten... Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meg szeretném köszönni a meghívást, és megköszönöm a lehetőséget is, hogy itt eszmét cserélhetünk. Németország a biztonsági tanácsban ötödjére tag, külpolitikailag nagyon izgalmas időket élünk Európa szomszédságában, korszakos változásokat látunk, vonatkozik ez az arab világra, illetve Észak-Afrikára. És közös érdekünk az, hogy szomszédságunkban békében, szabadságon nyugodva és demokratikusan fejlődjenek. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a fejlemények, amelyek itt kezdetüket vették, még nem értek véget, mi több egy átalakulási folyamat első szakaszát figyelhetjük meg. És azt is láthatjuk, hogy az előre le megrajzolt utak nem mindig követhetők, néha konfliktus potenciálok jelentkeznek, Észak és Dél-Szudára, Abiére gondolok például, és úgy gondoljuk, hogy amikor visszatekint az ember, akkor láthatja, hogy ezek a konfliktusok még nem fejeződtek be. Afganisztánban, Pakisztánban a konfliktusok, vagy pedig Irán és Észak-Korea nukleáris programjai, illetve az Afrika szarva előtti kalózkodás említhetők meg kihívásokként, illetve a keleti kongói humanitárius katasztrófát említhetem meg. E krízisek a biztonsági tanács különös figyelmét igénylik, de ugyanakkor értelmezésünk szerint az ENSZ biztonsági tanácsa több, mint kizárólag a krízismenedzsment egy szervezetem, előre tekintető módon a konfliktusok megelőzését is céljává kell, hogy tegye például az emberi jogok védelme, vagy az éghajlatváltozás eh, hatásainak kihatásának küszöbölése, vagy a béke és a biztonság megteremtése területén. Így értelmezzük mi a biztonsági tanácsi munkánkat, és ez az az önértelmezés, amelyel ö, júliusban átvesszük az elnöki pozíciót. Ugyanakkor meggyőződésem szerint az ENSZ-nek a globalizáció szakaszában magának is új orientációt kell vennie. Nagyon fontos feladat ez. Különösen Leis úr a közgyűlés területén ezt a szerepeted is látja, és nagyon fontos, hogy ezeket a változásokat megtegyük, hogyha azt akarjuk, hogy az ENSZ elismertsége megmaradjon Máskülönben azt tapasztaljuk majd meg, hogy az ENSZ feladatainak egy részét más-más formátumok veszik át. Tehát nem nemzeti érdekekről van szó az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja során, hanem sokkal inkább az a feladat, hogy az ENSZ a világ helyzetét és um, a világ architektúráját jobban tükrözze, mint ez idáig ezt tette. Az a tény például, hogy Latin Amerika egyáltalán nem rendelkezik állandó képviselettel a biztonsági tanácsban, illetve az a tény, hogy Afrika, mint földrész nem rendelkezik képviselettel a biztonsági tanácsban, az a tény, hogy Ázsia súlyosan alul képviselt, mindez azt mutatja, hogy minél inkább megváltozott a világrend a második világháború után, annál inkább módosulni, módosítani szükséges az rendszert. Egyébként Németország, mint az egyik legnagyobb és több felelősséget vállal szívesen. Tartalmi kihívásokkal állunk szemben, azért, hogy az ENSZ a kor kihívásainak megfeleljen. Ide tartozik a nemzetközi jog és az emberi jogok védelme, az emberek akár saját kormányuk ellen való megvédelmének feladata is. És ez egy igen elgondolkoztató jelenség, hiszen a globalizáció nem csak a gazdaság és a kereskedelem globalizációjaként jelentkezik, hanem azt láthatjuk, hogy az értékek globalizációja, a látásmódok, az életstílusok globalizációját is megtapasztaljuk, főleg az értékek globalizációját láthatjuk. Európa a jog és az értékek közösségeként értelmezi magát, ezért különös kihívással állunk szemben, amikor az értékekről van szó, és az Egyesült Nemzetek Szervezetének, a Nemzetközi Jogszervezetének kell értelmeznie magát. Ezért a biztonsági tanácsnak fel kell készülnie a jövő kihívásaira. Mi egy szabályukhoz kötött multilateralizmus elkötelezettjei vagyunk. Ez vitális érdekünk. Európa az ENSZ-nél lévő nagyobb képviselete és elfogadása érdekében előrelépéseket kell tenni, például az Európai Külügyi Szolgálat fő közgyűlésen levő különös felszólalási joga egy nagy jog, amelyet Ketrén Estönő szolgálat elért. Nem ez a teljes célunk, de mint hogy a múlt szeptemberi közgyűlést személyesen megélhettem, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek olyan előrelépések, amelyekre fel kellene figyelni, és talán Európa nem mindig hajlik arra, hogy a saját sikereit eh, befele is közvetítse. Úgy gondolom, hogy ez Európának igenis sikere. Több ez, mint egy politikai siker, hiszen ez intézményesen is előrelépést jelent Európa számára. Európában nem csak a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, hanem a korábban is fennállt az érdekünk a közös biztonság és védelmi politika sikere érdekében. Az egyik ilyen sikerről beszéltem, de vannak más sikerek. Ön beszélt a különböző formátumokról, kedves kollega, ugye háromszög formátumoknak nevezte ezeket. A bitkosban találkozott nemrégében a Weimári háromszög, a francia, a lengyel és a német külügyminiszter vesz részt ebben a háromszögben. Ezen felül pedig egy további hármas konstellációban is találkozunk Kaliningrádban. A lengyel külügyminiszter, én magam találkozunk az orosz külügyminiszterrel. A földközi tenger déli partjainál fokozódó helyzetre kell, hogy koncentráljunk, de hogyha egy kitekintő külpolitikát folytatunk, akkor keleti szomszédságunkról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ebben az orosz enklávéban, a Kaliningrádi térségben találkozik a lengyel és a német külügyminiszter az orosz külügyminiszterrel, és ez egy jelzés érté, jelzéssel bír, hiszen itt a fehér orosz helyzetről is tárgyalni fogunk, és ez nem csak szimbolikus lépés lesz, hanem ez igenis komoly előrelépés, előrelépés amelyet el kell érnünk, el kell ismernünk. Nem mindenhol sikerült persze áttörést elérnünk, célunk az, hogy a biztonsági tanács minden tagja elismerje a védelmi felelősségvállalás principiumát, alapelvét, de persze ez a nehéz tárgyalásokat és szavazásokat ö, nem helyettesíti. A 1273-as, 1973-as határozatnál mi például tartózkodtunk. Elismerem azoknak a jogát, akik a katonai beavatkozás mellett szálltak síkra Líbiában, de mi úgy döntöttünk, hogy politikai megoldást kell preferálni. És úgy gondolom, hogy ezt a hozzá, ezen hozzáállás mellett is épp olyan sok jogos érv szólt, mint más hozzáállásokkal szemben, amelyeket az európai tagállamok képviseltek. Ebből azt a következtetést levonni, hogy a német külpolitika nemzetközileg ne lenne elkötelezett téves. Utalok arra a nagy elkötelezettségre, amelyet Németország Afganisztánban, de nem csak ott vállal. Feladatunk most az, hogy egy politikai megoldást keresünk Líbiában, és azt hiszem, hogy minnyájunk politikai célja, hogy Kathafi ezredes uralma véget érjen, és egy új kezdet indulhasson el. Az arab világ állampolgárai számára is nagyon fontos ez a cél, ezért minden kormány támogatunk, akik a demokratikus változás mellett szállnak síkra. Február közepén erről egy levelet készítettem el, és a transformációs partnerség javaslatát fogalmaztam meg. Ez egy olyan gondolat, amelyet az európai külügyminiszterek tanácsán is elfogadtak és átvettek. Ez azt jelenti, hogy többet kell tennünk, mint hogy csak politikai szinten működjünk együtt azon országokkal, akik a demokratikus útra léptek rá. Többet kell tenni, mint a, többet kell tenni például a civil társadalom kiépítésében, az alapítványokat helyzetbe kell hozni. A pártokat helyzetbe kell hozni, de erről is többről van szó. Az a cél, hogy Tunéziában, Egyiptomban és, evolúción, és evolúciós fejlődés során Marokkóban és jó irányban történjenek az átalakulások. Nagyon-nagyon hosszú változások útjára léptek ezek az országok, és ehhez kitartásra van szükség. Ezért nagyon fontos, hogy nem csak szavakat, de csak szavakban támogassuk ezeket az országokat, hanem konkrét javaslatokat és eh, kínálatokkal éljünk a transformációs partnerség keretén belül. A kereskedelemben, a befektetések területén, beruházások területén, és az Európai Unió számára pedig ez azt is kell, hogy jelentse, hogy saját piacainkat a régió országaiból, akik a demokrációba vezető útra léptek, jobban meg kell, hogy nyissuk. Kvázi a szabadság osztaléka mellett kardoskodom, hiszen ez alapján dől majd el, hogy a demokratikus átalakulás fenntartható volt-e vagy sem. Az tehát a kérdés, hogy a demokratikus rendszerek jobb életlehetőséget biztosítanak az embereknek. Ez dönt majd a demokrácia esélyéről. Beszéltem a térségben élő emberekkel, döntéshozókkal is, és ők nem csak a demokráciáért, hanem a jobb életminőségért, a jobb élet esélyekért is küzdöttek, ezért tehát közvetlen szomszédságunkra vonatkozó külpolitikai lépéseinkben e célt is meg kell jelenítenünk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a Biztonsági Tanács elnöksége időszakára szóló programunk e szempontot is figyelembe veszi. Júliusban a biztonsági tanács, megítélésünk szerint a biztonsági tanács az éghajlatváltozás kérdésére nem koncentrált, olyan módon, ahogyan ezt szeretnénk, ezért a júliustól kezdődő elnökségi programunk fontos része lesz ez is. A júliusi elnökségünkben nagyobb, bátorabb vitát szeretnénk nem csak az éghajlatváltozásról, hanem ugyanakkor egy másik súlypontot is helyezünk, elhelyezünk az emberi jogok kérdése területén. Megítélésünk szerint nem csak az arab tavasz tükrében, illetve a felvilágosodás globalizációjának folyományoképpen van erre szükség, hanem az emberi jogi politika változásai tükrében is. Tegnap a külügyi tanácson az, emberi, az Európai Unió emberi jogi stratégiája mellett szálltunk síkra, és ehhez megítélésem szerint hozzátartozik az is, hogy a fegyveres konfliktusokban a gyermekek védelmét jobban biztosítsuk. A biztonsági tanácsban, tehát ezzel a kérdéssel, a gyermekek fegyveres konfliktusokban betöltött szerepének és védelmének kérdésével is foglalkozunk. Ez nem csak az emberiessége kötelez bennünket erre, hanem a valóság is a kórházak és az iskolák eh, elleni támadást eh, elítélő állásfoglalást eh, is előkészítünk majd a biztonsági tanácsban, de sajnos ez még nagy kihívást jelent számunkra. Ezen felül pedig, és ez az árom is bevezető észrevételeimet, ezen felül nagyon nehéz aktuális kérdésekkel is foglalkoznunk kell majd, elnökségem idején Dél-Szudán júliusban függetlenné nyilvánítja magát. Nyomon követtük a híreket, nagy aggodalommal töltenek el bennünket ezeket a hírek, és ezért üdvözlöm, hogy az európai külügyminiszterek tegnap közösen és világosan üzenetet fogalmaztak meg Kartum irányába, és azt gondolom, hogy az abiei helyzetet nagy aggály, a helyzet aggályjal tölt el bennünket, mindent meg kell akadályozni, ami az eszkalációhoz vezethet. Nagyon fontos, hogy ne csak az EU, hanem az Egyesült Nemzetek is közvetlenül is teljesen világosan ö, felszólamoljanak, és biztosítsák például, hogy a civil lakosság visszatérési szolgáló garanciák érvényesüljenek. Ezzel, hölgyeim és uraim, zárom mondandómat, köszönöm szépen a meghívásukat, az a benyolásom alakult ki, hogy legalább olyan fontos, hogy ne csak azzal foglalkozzunk, ahol, ahol a politikában még hiányosságok jönnek létre, hanem azt is lássuk, ahol áttörést vagy eredményeket értünk el. Tegnap például a külügyi tanácsülésén Szíria, Líbia, Fehér Oroszország és Irán terhére átfogó szankciókat szabtunk ki, és ebből is kiderül, hogy Európa igenis komolyan gondolja a demokráciáról és az emberi jogokról mondottakat. Ez a mi önértékelésünk, és ez kapcsol bennünket össze. Köszönöm szépen elnök urak a figyelmüket, és örömmel tekintek a beszélgetés elébe. Bene, grazie, ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. Kedves kollégák, a szokásos gyakorlatot követjük két sorozatban lesznek hozzászólások. Először a koordinátorok és a raportőrök, munkacsoport vezetők, EU, eh, e eh, ENSZ kapcsolatokkal foglalkozó kollégák eh, két percet fognak kapni. Megadom a szót az első hozzászólónak. Gondolom jól ismerik. Herman Brock. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem koordinátorként jelenek még itt a szedében. Ez az oka ennek. Örülök, hogy itt van miniszter úr, és hogy beszámolt a biztonsági tanácsban tervezett munkájukról, és beszélt az ENSZ szükséges reformjáról is. Tudjuk, hogy Európa képviselete nem szabályozható kizárólag azáltal, hogy a két állandó tag lemondjon a saját pozíciójáról, de ugyanakkor egyre többször gondolkozunk azon, hogy egy német állandó helyet szeretnék elérni, amely végezetül egy közös európai képviselet lehetne. Ezért célra vezető volna a biztonsági tanács német tagságát úgy felhasználni, hogy ez mint egy európai tagságként jelenjen meg a világ nyilvánossága előtt. Ilyen módon a konzultációnak nagyon nagy szerepet kell biztosítani, többek között az Európai Parlamenttel, így biztosítandó, hogy ez a német a biztonsági tanácsi mandátum egy állandó európai mandátum jellegét öltse. La parola kollega Kreisdorfler. Kreisdorfler kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr a szocialisták és a demokraták frakciója nevében szeretettel üdvözlöm a szövetségi külügyminisztert. Minnyáján örülünk, hogy időt szakított erre a vitára. Mindennel egyetértek, amit az ENSZ reformjáról, ennek szükségszerűségéről mondott, és tudjuk, hogy ez nem történik meg egyik napról a másikra. Sokkal inkább ez egy hosszú folyamat lesz, az erről szóló vita már nem új, de ennek ellenére ma már cselekednünk kell. És itt egy pontban vissza kell térnem Líbiára. A 1973-as határozatra adott igen nem jelentette volna, hogy Németországnak katonailag is be kellett volna avatkoznia hiszen nagyon sok helyen jelen vannak a csapataink, és márciusban már beszélt arról, hogy mi volna szükség az, az igen szavazatra, az Afrikai Unió elf, igen szavazatára, az ENSZ mandátumra. Hát ez minden feltétel fennáll, de ennek ellenére a 1973-asra um, szavazásánál tartózkodott Németország, mint egy sejlette nem szavazat. Tehát hogyan viselkedik majd Németország legközelebb, hiszen a forradalmi folyamatok, amelyekben most lezajlanak, nem állnak majd meg a határoknál, hogyha újabb egy ilyesfajta, egy újabb ilyen konstelláció jönne létre, akkor úgy gondolom, hogy Németország esetleg a rossz oldalon állna legalábbis, amikor az optikáját el kell kerülni. Másrészt megfogalmazódott az az elvárás, hogy Kathafi nemzetközi büntetőbíróság elé kerüljön. És Ugye Líbiát semmiképpen nem fogja elhagyni, különösképpen azonban akkor nem, hogyha az IKT elé kerül. Tehát kérdezem, hogy támogatja -e az ENSZ azon mandátumát, hogy Kathafit az IKT elé állítsák, a Nemzetközi Büntetőbíróság elé állítják. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön személyesen, illetve a Német Szövetségi Köztársaság hogyan látja a kérdést. Lambsdorff, ki Lámzor kollega kap szót. Elnöke koordinátor az Eldine és munkacsoportokat vezeti az ENSZ kapcsolatok ügyében. Köszönöm, elnök úr. Nagyon kedves, de nem vagyok koordinátor. Azonban az ENSZ, a külügyi bizottság ENSZ-hez való kapcsolatainak munkacsoportjának az elnöke vagyok. A liberális frakció nevében üdvözlöm külügyminiszter úr, nagyon jó, hogy itt van. Nagyon fontos tehát ez a, a biztonsági tanács állandó pozíciója eh, és a nem állandó pozíciója. Úgy gondolom, hogy egy állandó meghívást kellene kimondanunk a francia és a brit kollégáknak, de persze Németország és Portugália külügyminisztereit is szívesen látjuk, tehát az állandó és a nem állandó képviselőket. Az egyik kérdést Elmar Brock már feltette, Ugye Németország biztonsági tanácsi tagsága jelenleg egy nem állandó tagság, de van-e arra esély, hogy állandó tagság legyen belőle, esetleg európai mandátuma válhat ez? Másodszorban pedig 2000 óta újtól újra mindig foglalkozunk a szabályokhoz kötött multilateralizmus kérdésével és a 1970, 1973-as határozat először megjelenítette ezen elveket a biztonsági hat, tanács egy határozatában egy konkrét konfliktussal kapcsolatban. Előrelépésnek tekinti ön ezt? Hogyha igen, azt hiszem, hogy ez a Német Szövetségi Köztársaságra is pozitívan visszavetül, mi minden esetre itt az Európai Parlamentben ezt fontos lépésnek tartjuk. Utolsó kérdés, lát-e lehetőséget arra, hogy a biztonsági tanács a szíriai helyzettel is foglalkozon úgy, hogy ennek következményei is legyenek? Esetleg nem akarja a német kormány a tegnapi külügyi tanácsi határozat szellemében itt kezdeményezéseket tenni? hogy minden világos legyen, az ALDE koordinátor, Netsz kolléga. Butikoffer kolléga kapszó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a külügyminiszter urat. A legérdekesebb esemény a jelenlegi német biztonsági tanácsi tagság kapcsán a 1973-as határozattal kapcsolatos német tartózkodás volt hogy Brock úr felvetését folytassam. Nem tudom, hogy ez most az európai közös elveket jeleníti-e meg. A, ném, a német kormány így lépette fel ezen a biztonsági tanácsi döntés során, Sőt, mi több, nekem inkább az a benyomásom alakult ki, hogy Németország izolálódott ezzel Európában. Kínában azt a cinikus megjegyzést hallottam, hogy a BRIC csoportnak egy ötödik tagja lenne kvázi Németország. Kérdezem tehát külügyminiszter úr, hogy a Responsibility to Protect elv jelentőségét hogyan látja, hiszen ez a határozat roppant fontos szerepet játszott, és mindenképpen befolyásolja majd Németország jövendőbeli szerepét és tevékenységét a biztonsági tanácsban. Második kérdésem. Joggal beszélt arról külügyminiszter úr, hogy tegnap átfogó szankciókat fogadott el a külügyi tanács Szíriával szemben többek között, ez Assadra is vonatkoznak ezek a szankciók, de két héttel ezelőtt erre nem volt lehetőség, mert az egyik tagállam ehm, nem volt erre hajlandó. Kérdezem, hogy mely tagállam, illetve tagállamok voltak ezek, illetve igaz-e, hogy ön személyesen is megakadályozta két héttel ezelőtt, hogy a szankciók Assad személyére is kiterjedjenek? Conclude questo primo round. Eh, Ezt az első hozzászólási kört Lösing eh, kollega Guan nevében zárja. Ausschicken möchte ich noch das, was Herr Lambsdorff Köszönöm szépen. Először is jelezni szeretném, hogy amiről Lambsdorff úr frakciókon átnyúló kezdeményezésként vezetett, hát ez semmiképpen nem fedi le a GUE frakciót, tehát a D. Linke Európa parlamenti frakcióját. Westervelle úr, az első kérdésem Líbiára vonatkozik. Az ENSZ 1973-as határozatát a katonai rezsim változásra adott mandátumként értelmezi, hiszen egyes NATO államok ezt így értelmezik, tehát hogy katonai beavatkozással rendszert lehet váltani Líbiában. Márpedig, ha nem így értelmezi ezt a határozatot, milyen következményekkel jár ez? Aztán még az ENSZ biztonsági tanácsában való mandátumelosztásról is van egy kérdésem. Westervelle úr, újton újra síkra szállt amellett, hogy az Európai Unió kapjon egy mandátumot a biztonsági tanácsban. Az ön értelmezése szerint a két meglévő mandátum kiegészítése lenne ez, illetve esetleg a német mandátum, tehát az angol, a francia és a német mandátum után jönne létre negyedik európai mandátumként ez a mandátum, vagy pedig ez a mandátum minden európai tagállam közös mandátuma volna. És van egy utolsó kérdésem, amely talán nem direkt az ENSZ kontextusába illeszkedik, de bevezetőjében ő felvetett ezt a kérdést, ezért kérdezek rám. Tehát hogyan látja a német politikai pártok alapítványainak szerepét? Kérdezem, hogy a e politikai pártok milyen szerepet játszanak már most Egyiptomban. És mint hogy ön itt van, megkérdezem, hogy a Friedrich Naumann alapítvány, az FDP-hez közel álló alapítvány Egyiptomban milyen szerepet játszik? Szia, minisztra, You have the floor for answers. Miniszter úr, öné a szó. Eingehen auf äh, das, was Sie gefragt Nos, először is Bok, Brock kollega kérdésére válaszolnék. A közös európai mandátum az ENSZ biztonsági tanácsában a német kül- külpolitika célja, és ez a mi biztonsági tanácsi, illetve ENSZ reform folyamatban ellátott szerepünknek is célja. Ezért vélhetőleg pontosan hallotta, amit mondtam. Latin Amerika nem rendelkezik állandó képviselettel, Afrika nem rendelkezik állandó képviselettel a BT-ben. Ázsia drámailag alul képviselt a biztonsági tanácsban, és mi, tehát Németország, mint az egyik legnagyobb eh, befizető az ENSZ-ben, készek vagyunk arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk magunkra, én mindig úgy értelmeztem a saját hivatali időmben azt az erőfeszítést, hogy Németország állandó biztonsági tanácsi mandátumhoz jusson, hogy ez egyben hidat is hoz létre az európai biztonsági tanácsi mandátum irányába. Tehát nem egy nemzeti érdeket, egy német nemzeti érdeket képviselek, hanem az ENSZ megerősítése a fő célom. Az az aggályom, hogyha az ENSZ mai architektúrájában és statikájában marad meg, akkor jelentőségét fogja veszíteni, mert más formátumok egyre több kérdést fognak szabályozni, és egyre több döntést hoz, vonnak majd magukhoz. Hiszen az ENSZ tekintéje jelentősen függ attól, hogy valóban letükrözi -e a világ feltétel, ö, helyzetét. Jelenleg még a karmesteri pálca kezünkben van, de egyre inkább azt veszük észre, nem, nem hiszem, hogy önöknek ezt meg kell magyarázni, egyre inkább azt veszük észre, hogy a karmesteri pálca egyes kérdésekben kicsúszik a kezünkből. Nézzük Brazíliát például, amely nem csak gazdasági lag állt lábra, hanem ebből politikai tekintéje is származott. Mindig beszélünk a demográfiai fejlődésről Európában, és a nyugdíj és a biztosítási rendszerek reformjára gondolunk ennek kapcsán. De hát az igazi kihívás Európa számára globálisan egy egészen más. Mégpedig a világ demográfiai helyzetére kell figyelnünk. Meddig tart még, amíg a világ legerősebb, lak, legnagyobb lakosság számú területeiről nem csak gazdasági igényt fogalmaznak meg, hanem politikai, intellektuális igényt is megfogalmaznak. Nos, ez egy igazi európai gondolat, hiszen azt gondolom, hogy Európában mindig új újra elkövetjük azt a hibát, hogy maga magunkkal hasonlítgatjuk össze magunkat, és túl kevésé fegyelünk arra, hogy a megváltozott világban az elkövetkező és kérem, nem 50 évről beszélek, hanem már az elkövetkező 10 évben milyen változások várhatók. Ezért, ezért világos célunk kell, hogy legyen, hogy egy közös európai eh, mandátummal rendelkezünk a BT-ben. Tapasztalt kollégák körében nem kell elmondom, hogy milyen nehézségekbe ütközhetünk itt amelyek, amely nehézségek persze azzal is összefüggenek, hogy két európai tagállam állandó mandátummal rendelkezik, és egyáltalán nem jut eszükbe, hogy ezen állandó mandátumról lemondjanak, még akkor is, hogyha többen Németország melletti síkra szállnak, hát ennek ellenére azért a két állandó tanács csitag nem fog lemondani magától, hogyha most így fogalmazhatok. Persze, itt a szakértelem szólalt meg az önök részéről, de tudjuk, hogy azért a helyzet fokozódottabb és bonyolultabb az ENSZ belső berkeiben, tehát nem tudok itt most az összes részletről beszámolni. Harmadik, negyedik tárgyalásomat folytatom a kérdés kapcsán. Üdvözlöm például azt is, hogy az ENSZ reformjának kérdését például egy svájci politikus egyre inkább a figyelem homlok terébe állítja, és nem banki Mun, hanem a közgyűlés, az ENSZ közgyűlésének elnöke az, aki ezt a kérdést a napirendre tette. Világosan kell tehát fogalmaznom ebben a körben, a német külpolitika célja az ENSZ reformja során nem az, hogy egy nemzetileg erősebb pozíciót kapjunk, hanem az ENSZ kapjon. Az a célunk, hogy az ENSZ architektúrát úgy építsük át, hogy nagyobb szerepet kapjon az ERSZ, és ezzel Németország úgy értelmezhesse magát, hogy egy közös európai mandátum is létrejöhessen. Äh, ähm, Nos, itt äh, kritikus véleményeket is hallottam Elfogadom ezt a lőzing asszonyi véleményét, de ezt nem fogod. Tehát meghallgatom ezt, de persze elfogadni nem tudom ezt a vélekedést. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly döntés volt a 1973-as határozat elutasítása, illetve a tartózkodás, és úgy hiszem, hogy helyes döntés hoztunk. Mi a kezdetektől kezdve a politikai folyamatot támogattuk, úgy gondoljuk, hogy a katonai beavatkozás mindig csak az ultima ráció, a legutolsó eszköz lehet. Mi több? A saját külpolitikám meghatározó iránymutatása az, hogy a német külpolitika és a német katonaság eh, visszafogott fellépését biztosítsuk. Német külügyminiszterként nem elegendő hogy a saját parlamentemnek azt mondhassam, hogy részt veszünk különböző katonai intervenciókban csupán azért, mert mások ezt teszik. Még akkor is, hogyha a legjobb, legszorosabb barátaink ezt teszik, ez nem elegendő a parlamentben. Nem. Az értékelés, a mérlegelésben meggyőződöttnek kell lennünk. Nem veszek részt itt a spekulációkban, itt a sok elképzeléseiben, tudják, hogy mennyi propaganda zajlik itt. De arra szeretnék utalni, hogy a német Bundestagban Frank-Walter Steinmeier, egyébként volt szövetségi külügyminiszter, a szocialista frakció vezetője, és világosan a nyilvános mérlegelés mellett szállt sikra. Mit akarok ezzel mondani? Nos, azt, hogy ne gondolják, hogy differenciálatlanul döntöttünk ebben a kérdésben. Remélem, hogy ilyen módon támogatni tudnak. Meggyő, meggyőződésem, kedves kolléga, hogy mm, az a célunk, magától értedődön, az a célunk, hogy Kathafi ezredest és társait a nemzetközi bíróság elé állítsuk, és ez mindig is a politikánk sarokköve volt, a politikai folyamat lényege volt, amelyet Németország mindig is követett. Még egyszer elmondom, a más országokból jövő kollégáknak. Mindenkit tisztelek, aki más eredményre jutott, más motivumok alapján tisztességgel mérlegelték, hogy hogyan viszonyuljanak a 1973-ashoz, és így döntettek. Ezt én tiszteletben tartom, de én meg vagyok róla győződve, hogy Németország legkésőbb most egy egész, mostanra egy egészen más vitában találná magát, ha nem tartózkodott volna. Úgy gondolom, hogy a katonai beavatkozás határai világossá váltak. És a líbiai kontaktcsoport, amelyben egyébként mi is tagok vagyunk, és amelynek az ülésén rendszeresen részt veszünk, a kontaktcsoport tehát, és a NATO főtitkár is mindig hangsúlyozza a politikai folyamat jelentőségét. És hogyha az Európai Parlament állásfoglalását figyelemmel olvastam, akkor önök is így gondolkoznak erről. Egyébként nem gondolom azt, hogy bölcs politika volna már most is az egyik esetből precedenst képeznie más országokra vonatkoztatva. Súlyos hiba volna ez. Az a kérdés, hogy hogyan lépnénk fel a következő esetleg ilyen esetekben, ez egy félrevezető kérdés. Nem tudok az egyik esetből a másikra következtetni. Én valóban a testre szabott válaszok híve vagyok. Nem lehet a forradalmakat Észak-Afrikában általánosítani, mondván, hogy Líbia és Szíria ugyanaz volna, Jemen és Bahrein ugyanaz volna, aztán még talán Irán is ugyanaz volna. Kedves kollégák, óriási különbségek vannak az országok között, eh, aztán Marokkot és Jordániát, két királyságot, amelyek evolúciós úton haladnak, össze akarnak hasonlítani, már pedig itt is óriási különbség Marokkó és Jordánia között. Gondoljanak csak hatodik Mohamed öm, egyházi tekintélyére, aki egyébként már mindig is, amikor második használtal átvette a, a trónt, a demokratikus átalakulásokat kezdett, persze ezek nem felülnek meg a mi célkitűzéseinknek, mi demokráciáról alkotott elképzeléseinknek, de ő felségével kedden találkoztam, és meg vagyok győződve arról, hogy igenis a reform elkötelezett híve. Ez a politika lényege, hogy a differenciákat is látsuk. Nem lehet az egyik országban fel, végrehajtott katonai fellépésből más országokra következtetéseket levonni. Egyébként remélem, és nem is hiszem, hogy az európai szociáldemokraták körében így vitáznának. Jó, ez egy kérdés volt, de hát mindketten elég tudós, elég okosak vagyunk ahhoz, hogy, az önkérdé, hogy egy kérdésben helyzetmegítélés is megjelenhet. Igen, aggasztónak tartanám ezt a dolgot. Tehát úgy gondolom, hogy el kell ismerni, hogy más eredményekre is juthatunk a helyzet megítélésében. Graf Lambsdorff felvetette az európai partnerekkel való együttműködés lehetőségét Szíria ügyében. Együttműködünk európai partnereinkkel, de mint tudja, vannak az ENSZ bt ben olyan állandó tagok, akik meglehetősen tartózkodóak e tekintetben, és most nagyon diplomatikusan, eufemisztikusan fogalmaztam. Beszéltem arról, hogy Szergély Lavrovval szombaton hosszabb tárgyalást folytattam, hát lássuk meg, merre haladunk Szíria ügyében, mi fontosnak tartjuk, és az ügyet előre visszük. A responsibility to protect elvét hatalmas előrelépésnek tekintjük, de ugyanakkor a megvédésre vonatkozó öm, felelősségvállalás nem szabad, hogy az intervencionizmussal szembeni küszöbértégek csökkenéséhez vezessenek. A responsibility to protect elve tehát szigorúan figyelembe hogy vegye ezeket a kritériumokat, és nem szabad, hogy aláaknázza az intervenciós küszöbötket. Máskülönben a jó szándékból nagyon súlyos következmények erednének. Bütikhofer kollega. Azt hiszem, hogy a legtöbb felvetésére már idáig válaszoltam, de még annyit elmondok. Nem látom. Nem, másként fogalmazok. A Kínából jövő beszámolóját érdeklődéssel hallgatom, de hogy a responsibility to protect kérdésében Kínát, mint koronatanút emlegeti, hát ez meglehetősen nagyon fura. Azt gondolom, hogy ön szégyelje magát a koalíciós társai miatt, nem én. Nos, őszintén szólva nem egészen értem, mit akar mondani Bütikófer úr, hiszen Európa izolációjáról beszélt, és én arról beszéltem, hogy az európai tagállamok többsége nem vesz részt katonailag a Líbia elleni akcióban. Ezen felül pedig önnek jogában áll, hogy a katonai beavatkozás mellett szálljon sikra, ön személyesen és az ön frakciója. Én elmondtam a mi megfontolásunk mögött rejlő okokat. Hogyha ez volna a zöld politika irányába Európában, jó, azt akkor megtanultam, és így megyek haza. E, ám ami Szíriát illeti, azt mondhatom, hogy két lépésben döntöttünk el úgy döntöttünk, hogy két lépésben haladunk, egyébként nem csak mi, hanem az USA is. Először azt mondtuk, hogy egy szankciós katalógusról döntünk Szíriával szemben, ez az első lépés, és hogyha Szíria nem tesz lépéseket az irányunkba, akkor olyan szankciókról döntünk, amelyek Assad elnökre is kiterjednek, és erre vonatkozó lépések meg is történtek tegnap. Nagyon fontos volt ez a döntés tegnap. Lőzingasszony. Még csak a legtöbb kérdésére már feleltem, de egy, valam, egy kérdésre még nem válaszoltam. Kérem, hogy értsem meg, hogy egy alapítvány szerepéről nem akarok beszélni kizárólag, tehát így a Friedrich Naumann alapítvány szerepéről egyedül nem akarok beszélni. A politikai uh, alapítványok vezetőivel egy tárgyalást folytattam, azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszanak külföldön is nem csak a Nalman alapítványt, hanem minden alapítványt arra szeretnék biztatni, hogy a demokratikus átalakulás országaiban e, megjelenjenek, hiszen ez kitűnő útja annak, hogy a civil társadalom alakulását befolyásoljuk. Úgy gondolom, hogy a politikai alapítványok e, a siker zálogát képezik, teljesen mindegy, hogy milyen politikai orientációval rendelkeznek. Köszönöm szépen, miniszter úr. A második sorozat. Sokan kértek szót, ezért egy perc a hozzászólási idő minden hozzászólásnál. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr a jelenlétét, nem vagyok német, ödejegyeztem a véleményét arról, hogy Németország szavazott a, a biztonsági tanácsban. Nos, jó a tartózkodás Németországnak. Nem biztos, hogy az EU-nak is ez jó. Jó lenne, hogyha a biztonsági tanács tagjai ugyanabba az irányba szavaznának a következő elnökség alatt, amelyet be fognak tölteni. Jó lenne, ha ebbe az irányba mennének. Két kérdésem lenne. Franciaország többször is kérte, hogy EU külön küldötte legyen közel-keleten. Essen asszony ezt nem akarja ezt elérni, addig, amíg nincs meg a mandátum. Latin Amerikáról is beszélt, azt mondta, hogy nincsen állandó tagja a biztonsági tanácsban. Németország Spanyolországban fogadják az AKC alapítványt. Hamburgban lesz a székhelye. A jogi státuszával kapcsolatban azonban probléma van. Támogatják ezt. Mi a helyzet? Úgy gondolják e hogy dinamizálni tudják az alapítvány létrejöttét a szocialisták nevében eh, Vigen kollega. Господин председател, господин Вестервеле, за мен е удоволствие, че можем да обменим. Vesztervele э, úr, nagyon örülök, hogy véleményt tudunk cserélni nagyon fontos eh, témában. Németország szerepe a biztonsági tanácsban eh, mielőtt kérdést tennék fel, hadd mondjak egy kommentárt. Úgy gondolom, hogy nincs igaza, amikor azt mondja, hogy Németország kapjon nagyobb szerepet azért, mert jelentős befizető. Ez nem eladó helyről szól. Ez a szék pozíciónak, kötelezettségvállalásnak szerepnek szól. A szocialisták úgy gondolják, hogy jelenleg Németország nem járul hozzá az ilyen erős elkötelezettséghez. Másrészt, hogyha az EU-nak lenne ö, ö, helye, akkor folyton tartózkodás lenne, mert nem tudnak megegyezni. Hogyan látja az EU szerepét az ENSZ? -ben? Ez első kérdés. A második ön személy szerint szeretné hogyha Németország olyan speciális helyet kapna, még Ciprus. A De Weigel kollega üdv Üdvözöljük, miniszter úr! Én is beszélhettem volna németül, bár ez nem az én nyelve, de szlovénre fogok áttérni. Sajnos nem jön a tolmácsolás. Szlovén. Sajnos ma szlovén nyelv nincsen. Weigel kollega, kérem, hogy eh, németül beszéljen, úgyhogy eh, ön most eh, nyugodtan beszélhet németül is. de akkor kérem, hogy egy kicsit több időt adjon nekem, hogyha nem az anyanyelvemen beszélhetek. Mondja a hozzászóló. Obama elnök utolsó beszéde rámutatott arra, hogy milyen bonyolult, összetett a helyzet a közel-keleten, a 67-es határok, ez a kulcskérdés, azután egy sor más kérdés is még kapcsolódik ehhez. Szeretném a következő kérdést föltenni önnek az Európai Uniónak van-e szerepe ebben a folyamatban, mert jelen pillanatban az EU semmilyen szerepet nem tölt be e téren. Sem Blair úr, sem bármely más megbízottja, kiküldöttje az Európai Uniónak. Szeretném tudni, hogy ön hogyan kívánja ezt a kérdést kezelni az ENSZ biztonsági tanácsán belül, annak elnöki posztján. Köszönöm. Akkor Schulz kollégán következik, továbbra is németül. Tisztelt Westerwelle miniszter úr, jelen pillanatban nem dicsérő szavakban részesítjük csak önt. Kaliningrádra gondolok, hiszen ennek a városnak igen mély történelmi múltja van, azután a katini tömegmészárlás, itt van a háromoldalú megbeszélést. Szeretném elmondani, hogy a múlt még mennyire foglalkoztat bennünket. Tranzíciáról a Nyeszteren túli területről is elindult egy kezdeményezés, ön indította el. Szeretném tudni, hogy ez a kezdeményezés most milyen stádiumban van. Elnök, köszönöm. Kovacsev kollega. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter úr, szívélyesen üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Európa mindenképpen az első adományozó, ami a fejlesztési, fejlődési segélyeket is, teri, is illeti. Európában csak elismerhetjük azt, hogy ez a politikai súly viszont meglehetősen szerény, és eh, szükség lenne arra, hogy megfelelő európai politikai irányvonalat dolgozzunk ki. Európa részvétele a nemzetközi struktúrákban rendkívül fontos. A kérdésem, hogy hogyan dolgozik ön a külügyi szolgálattal, Eston asszonynal ezen a témán, ezen a kérdésen, azért, hogy európai irányvonal alakuljon ki a lehető legtöbb kérdésről. Már negatív tapasztalatokat szereztünk ettéren, el kell kérni, azt, el kell kerülni azt, hogy a jövőben nemzeti álláspontok alakuljanak csak ki. Ami pedig a védelmi kérdéseket illeti, Szeretném üdvözölni a pooling sharing kezdeményezést. Szeretném azt is tudni, hogy Németország mit tesz ezen belül, és tudjuk azt is, hogy az integráció motorja volt Németország, vajon itt is. Szocialisták nevében Pascu képviselőtársunk. Köszönöm, miniszter úr. A jelenlegi válság egyik hatása az, hogy egy kicsit befelé nézünk. Éppen ezért a nemzetközi kérdéseket nem az érdemük szerint ítéljük meg, hanem inkább úgy, hogy milyen hatása van az eseményeknek a közvéleményünkre. Látjuk a hatást, és talán ez az egyik oka annak, hogy az EU miért nem adott koordinált, koherens választ, amit szeretnénk. A jövő év választások éve nagyon sok országban elnök vagy általános választások lesznek Európában és Európán kívül is. Így kérdezem, hogy ön most optimistább vagy pessimistább az eredményeket, illetően figyelembe véve a nemzetközi ügyeket. Köszönöm. Köszönöm, Brandner kollega, a zöldek nevében. Miniszter úr, ami Líbiát illeti politikai folyamatokról beszélt ön, ez nagyon jól hangzott, de mi az ön javaslata? Talán egy kicsit többet szólhatna erről. Másrészt pedig beszélt Észak-Afrikáról és Egyiptomról. Találkozott a az emberi jogi tanácssal legutolsó látogatása során. De itt még mindig a régi rezsim emberei vannak, bábok, akik ebben a tanácsban részt vesznek. Akkor miért kell tárgyalni velük? Inkább az igazi képviselőkkel, az emberi jogok igazi védelmezőivel kellene tárgyalni. különböző erőfeszítések történtek, szükség lenne plusz erőfeszítésekre e téren itt a pénzre, vízumokra gondolok. Majd pedig szeretném, hogyha egy kicsit többet mondana a gyermekkatonákról és az 1625-ös határozatról. Gáller úr, egy sor esemény volt az arab világban, igen nagy megmozdulások, és ezek a kérdések még mindig aktuálisak. Figyelembe véve, amit az USA elnöke mondott, milyen álláspontot irányoz ön elő, vagyis a tárgyalásoknak a 67-es határok alapján kell folytatódniuk, és ha igen, akkor milyen módon kíván ön lépni? Politikai megegyezés, a palesztin politikai egység, ez tartós vajon az ön véleménye szerint? Sokszor azt halljuk, hogy időnként az izraeli politikát kritizálják, a településeket, az izraeli településeket, ezt kritizálják az EP-ben. Az ön politikája a, vagyis, hogyha arról van szó, hogy a nemzetközi rendelkezésekkel ellenében politizálnak, akkor mik a kilátások és a felépési lehetőségek? Köszönöm. A, az latin-amerikai alapítvány kérdéssel fogom te, kezdeni. Azt hiszem, hogy Hamburgban jelentős intézmény fog létrejönni. Az új elnökasszony és az igazgató megbeszélés folytattak velem a múlt héten. Azt gondolom azért tette fel a kérdést. Az a kérdés, hogy mikor kezd el működni az alapítvány. Nos, tudom, biztosíthatom, hogy a berlini megbeszélések során mindent megteszünk, hogy ez az alapítvány elkezdje a munkát, és rugalmasak leszünk, és így fog eljárni a külügyminisztérium. 300 ezer eurót adtunk rendelkezésére, ez egy jó kezdeti finanszírozás. Úgy hiszem, hogy a latin-amerikai államokhoz való viszonyunk, amely külpolitikánk súlypontját kép- képezi, stratégiai jelentőséggel is bír. Brazíliáról beszélt, de nem csak Brazíliát kellene megemlíteni a kontextusban. Nagyon örülök neki, hogyha csak megnézzük, hogy milyen politikai látogatások történtek. A német szövetségi elnök két héttel ezelőtt a latin-amerikai földrészt látogatta meg, tehát örülök annak, hogy intenzifikálódnak a látogatások, és így persze az európai érdekek is jól megjelennek. Ugye a klasszikus helyzet az volt, hogy azt mondtuk régen, hogy a spanyolok, a portugálok építették meg er- erősen ezt a hidat. Mi azonban meg vagyunk győződve arról, hogy itt egy közös európai érdekkel van dolgunk, stratégiai partnerségek jönnek létre, amelyek túlmutatnak a történelmen, és túlmutatnak a gazdasági kapcsolatokon. Az ENSZ kérdéséről beszélt, valóban már a kezdetektől kezdve ezt a politikát folytattuk, folytatni fogjuk és támogatni fogjuk ezt a munkát. Kollega úr, azt a kérdést tette föl, hogy Németország állandó biztonsági tanácsi ö, tagságát kérdésében kritikusan értékeltem. Mi azonban ezt a politikát folytatni fogjuk, mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy jól hozzá tudunk járulni BT munkájához, és azt is gondoljuk, hogy a tagdíjon felül, egyébként a tagdíj ügyét sem szabad ignorálni, komoly felelősséget tudunk vállalni Németországban. A nemzetközi felelősségvállalást ugyanakkor nem csak katonai beavatkozásként értékeljük, nem, a nemzetközi felelősségvállalás, a hálózatépítés, a békét szolgáló politika, a fejlőd, fejlesztési politika, és a szerénység kötelmét betartva a fejlesztési politika területén Németország a világ egyik legnagyobb adományozója. De más globális kérdésekben is azt mondhatjuk, hogy Németország egy olyan ország, amely az ENSZ biztonsági tanácsában jó munkát végezhetne állandó tagként is. Az Európai Unió közel-keleten és a közel-keleti béke folyamatban betölthető szerepéről kérdezett egy kolléga. Nos, minden bizonyal ez az egyik legnehezebb kérdés, és ez itt a az önáltal határ kérdésére, határok kérdését feszegető felvetését is érinti. Úgy gondolom, hogy az észak-afrikai béke folyamatban a Európa szerepe legkésőbb azóta, amióta a kvartett ismét élettel telt meg, és a moszkvai nyilatkozatot meghoztuk, pozitívan értékelendő. A moszkvai nyilatkozattal a kvartett fontos szerepet játszotta a béketárgyalások területén, ezt ma már mindenki elismeri. Hogy ez a folyamat megtorpant, a közvetlen béketárgyalások öm, öm, ügye tovább haladhatott, ez Obama beszédének is köszönhető, és Obama elnök nem a 67-es határokról beszélt, kedves kollega, hanem azt mondta, a 67-es határok agreed land swaps megfelelő megállapodott területcserékkel. Ez itt a döntés. Hogyha valaki az agreed land swapot, a megállapodott területcserét kihatja, az se az Obama beszédnek, se a közelkeleti kihívásoknak nem felel meg. Nos, számunkra, európaiak számára nem jelent ez valamilyen látványos véleményváltozást. Gondoljanak csak a februári biztonsági tanácsi kezdezményezésről a település politikával kapcsolatban. Ugye általában azokat a példákat emlegetik, ahol Európa nem egységesen szavaz, de itt például a települések politik, a település politika területén Európa egyhangon szavazott, és itt az USA vétózta meg, az európai tagok egységesen szavaztak. Számunkra tehát a nem, nem új az, hogy a betelepítési, illetve a település politikát kritizáljuk. Ezt Lieberman, izraeli kollégámnak is megmondtam. Igenis lehetőség van konstruktív kritikára. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez egyoldalú lépések kontraproduktívek és nem vezetnek célra. Schulz úr Kaliningradra kérdezett rá. Igen, az ilyen kérdéseket is megbeszéljük, nehéz kérdések ezek, ugyanakkor ezt is el kell mondanom. Ezen felül a Nyeszterin túli területről is intenzív tárgyalásokat folytatunk, az 5 plusz 2 tárgyalásoknak jó esélyük van arra, hogy új lendületet vegyenek, és Leonka külügyminiszterrel, a Moldáv külügyminiszterrel tárgyalásokat folytattunk pénteken, a Weimári háromszög bitgosti tárgyalására hívtuk meg, és természetesen intenzíven cseréltünk esmé, eszmét a folyamatról. Ő az első moldáv külügyminiszter, aki nálunk látogatóban járt, és nem csak a mézebeki kezdeményezés szempontjából, hanem mindenképpen európai ügynek tekintjük ezt, hiszen aggasztó, hogy befagyoszt konfliktusok vannak Európában. Az volna jó, hogyha frozen solution befagyott megoldásokról beszélhetnénk, nem befagyott konfliktusokról. Nos, az EAD-vel kapcsolatos vitát nyomon követtem a estön a kolléganőnek feltendő kritikus kérdéseket is számba vettem. Nos, mindenki, aki az Európai Külügyi Szolgálat felett pálcát tör, e, vagy túlzott követeléseket fogalmaz meg, jó volna, hogyha elgondolkozna azon is, hogy az Európai Külügyi Szolgálat hogyan kezdte el tevékenységét, milyen munkafeltételekkel rendelkezik. Nem olyan könnyű helyzet is. Ennek tükrében a sikerekről is beszélnünk kell. Beszéltem már egy sikerről az ENSZ-ben, de beszélek egy másikról is. Az a tény, hogy az én és William Hague közös kezdeményezésünk múlt évben, ugye emlékeznek a nyugat-balkáni kérdésre, Koszovóra, és a tervezett ENSZ határozatra. Nos, tehát az, hogy William Hague és az én kezdeményezésemre a ezt a kezdeményezést elfogadták, és hogy sikeresé vált, Ez többek között Lady Ashton véleményformáló szerepével és bölcs tárgyalás vezetői pozíciójával is összefügg. Tehát ami sikeres, ismerjük el. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, csak egy kérdést nem. Amikor Paszkó kollega kérdésére válaszolok, amikor a országokba járunk, akkor látogatunk meg, akkor a nem szervezett társadalom képviselőivel, épp úgy, mint a társadalom képviselőivel, a pártok és a civil szervezetek képviselőivel is találkozunk, és a német befolyást Egyiptomban, egyébként Tunéziában is nagyon pozitívan fogadták, abszolút elismernek bennünket azért, hogy a transformáció folyamatát támogatjuk, és egyébként a német Bundestagban késlekedés nélkül megfelelő pénzeszközöket kértünk mobilizálni, és reméljük, hogy a Bundestag, a Német Szövetségi Parlament ezeket engedélyez is. Végezetül az önkérdésére térek rám. Csak egyetérteni tudok agájával. Teljesen igaza van szerintem, amikor azt mondja, hogy Európa jelenleg túlságosan a belső kérdésekkel foglalkozik. Világosan kell látni, hogy kihívások vannak más részein a világnak. Pontosan ezt próbáltam kifejezni. Szeretnék törölni minden kételyt azzal kapcsolatban, amit hát éreztem a kérdése sorai között Semmilyen oka nincs, semmilyen szükség nincs arra, hogy kétei legyen, hogy Németország elkötelezett Európa és az Európai Unió mellett. Számunkra ez a sorsunk és ez a szándékunk. Efelől semmi kétség. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Európa ilyen sok képviselőjelölt szólhatok. Elmondom, teljesen biztosak lehetnek, hogy Németország jövője az Európai Unión és Európán belül van. Megvitattuk ezt, de a német külpolitika számára világos, hogy Európa és az Európai Unió a mi nemzeti érdekünk, hogyha jobb életet akarunk az embereknek és a, főleg a fiataloknak. Ezért semmilyen vitát nem fogadunk el a, a befelé fordulással kapcsolatban elképzelhetetlen. Nem lehet újra államosítani, nem lehet hátráltatni, megállítani az európai szabadság jogokat. Például a szabad mozgás, vagy a szabad kereskedelem jogát. Remélem, hogy meggyőztem az európai kollégákat itt, és csatlakoznak ehhez a vitához, hiszen semmi szükség nincs ilyen mendemondára, ennek semmi alapja nincsen, semmi kétei nem lehet európai elkötelezettségünk felől. Köszönöm szépen a figyelmüket. Colleghi, siamo andati molto al di là del tempo A rendelkezésre álló időt meghaladt láttuk jócskán a miniszter úrnak 11-15-kor el kell hagyni az épületet. Köszönöm szépen magam nevén, Granzsa úr nevében. Granzsa úr talán valamit hozzá szeretne tenni. Bien, chers collègues, nous allons reprendre Nos kedves kollégák, folytatjuk a Sadear Bizottság ülését az eredeti formátumon. Köszönöm, hogy helyet foglalnak a legutolsó rész a napirendnek. Dökerkov úr jelenlétében zajlik, az EU terrorizmus ellenes koordinátorának jelenlétében. Köszönöm szépen türelmét, egy négy óra késéssel kezdünk. Rendszeresen megjelennék az albizottságunk előtt. Köszönöm szépen. A mai megjelenés oka az újabb fejlemények az Alkaidával kapcsolatban. Eltűnt Bin Laden. Szeretném az ön verzióját hallani. Hölgyeim és uraim, már késésben vagyunk, nincs sok időnk, kérem, hogy foglaljanak helyet minden eltűnésénél tartottam, és ennek következményei vannak. Milyen következményeket lát az al vonatkoztatva? Más mozgalmak is vannak, a magrabi al iszlamista al a marakesi eseményekben közreműködhettek. Hogyan értékeli mindezt? Szeretnék kitérni önnel arra, hogy milyen a kapcsolat az USA-val, gondolom, nem tud elárulni érzékeny információt, de a pakisztáni amerikai akció után van -e lehetőség arra, hogy az amerikaiakkal cserét, információ cserébe bonyolódjunk, hiszen kiszivárgott információ arról, hogy egyes európai országokban is terveztek merényletet, és a elleni ö, fellépés ö, során erről bizonyítékot is szereztek állítólag. Bin Laden Pakisztánban volt a ma ismeretes körülmények között. Ez kihat arra, hogy hogyan képzeljük el a dialógust Pakisztánnal a biztonsági területeken és a terrorizmus elleni harcban. Na, ezek érdekes kérdések, és hadd mondjam el, hogy meg egy fejte mérleget vonni arról, hogy mi az ön helyzete a Lisszabon utáni, Lisszaboni szerződés megkötése utáni helyzete, az EKS működésének ismeretében, hát másfél éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, talán más kollégák más kérdéseik lesznek. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívásukat. Nagyon fontosnak tartom, hogy eljöjjek ebbe a bizottságba, és az itt felvetett kérdések mindenképpen elgondolkoztatóak. Három dologról szeretnék szólni, az Osama Bin Laden halála utáni helyzet, azután az arab tavasz következménye a terrorista veszélyre, néhány szót szólnék a Sahelről is, Erről már az utolsó meghallgatásomkor szó volt, azóta érdekes fejlemények vannak, valamint beszélnék arról a kérdésről, amit ön is felvetett, az intézményes környezet, hogyan tudjuk mobilizálni az összes eszközt, jó akaratot, erőforrást azért, hogy az EU-ra nehezedő nyomást elhárítsuk. Az első kérdésről a 27 belügyminiszter tárgyalt a, tárgyalt a múlt héten. Arra a következtetésre jutottak, hogy, és most ismertetem elemzésüket, nagy siker az USA számára és mindannyiunk számára Osama Bin Laden halála, hiszen tíz éve dolgozunk a terrorizmus elleni harcon és a megelőzésen. Szimbolikusan el lehet mondani, hogy Bin Laden tulajdonképpen már meghalt az arab tavasz következtében, hiszen mindaz, ami az arab tavasz alatt történt, láttuk, hogy Osama Bin Ladennek nincs támogatottsága, vagy nagyon kicsi támogatása van az arab világban. Az áldozatok többsége az al kapcsolatos terrorizmus áldozatainak többsége muzulmán, és ami most a közelmúltban Pakisztánban történt, látjuk, hogy az első megtorlások sajnos Pakisztánban következtek be. Osama Bin Laden halála tovább gyengíti az Alkaida vezetését, felső vezetését. Még korai megmondani, és most közvetve válaszolok egyik kérdésükre, vagyis az Abu Tabati események, és ez mind Osama Bin Laden halálához kapcsolód, még az amerikaiaktól nem kaptunk jelzést, nem tudjuk, hogy a következő két-három hétben milyen párbeszédet folytatnak majd. Itt eh, tudni szeretnénk, hogy részt vette különböző támadások terrorcselekmények megszervezésben. Düsseldorban volt eh, néhány hittel ezelőtt letartóztatás, és eh, ezeket a műveleteket Osama Bin Laden közvetlenül követte. Tudjuk a fenyegetettséget az USA-ban. Szeretném megismételni, amit már évek óta mondok, és itt meg is hallgatnak engem, lehet, hogy a közlekedés területén kellene jobban mozgósítani magunkat, például a nagysebességi vonatok, a metró, állomások, könnyebb, mint a légiközlekedés vagy a tengeri közlekedés, de ott kellene lépni azért, hogy a városokban és a városok közötti sűrű közlekedési hálózatokat jobban védjük. Most még csak a következmények felmérésének elején vagyunk. Erősíteni kell a pakisztáni hatóságok elszántságát, a téren, hogy a terrorizmus ellen harcoljanak. Nem szükséges itt mély elemzésbe bocsátkozni azzal kapcsolatosan, hogy a pakisztáni hatóságok nem kompetensek eléggé, vagy pedig összejátszottak, de ez a koincidencia, ez az egybeesés meglehetősen zavaró. Több nyomást kell gyakorolni a pakisztániakra azért, hogy plusz hozzájárulást adjanak. Még ha lehet is szólni komoly kérdésekről, mondjuk például az, hogy összejátszottak-e, vagy nem voltak képesek, de két éve nagyon nagy árat fizet a pakisztáni hadsereg ennek a harcnak, különböző összecsapások vannak, és több ezer pakisztáni katona vált áldozatául ennek a véres küzdelemnek. A másik kérdés, hogy mi történik majd Afganisztánban. A talibánokat szeretnénk felhívni arra, hogy minél gyorsan távolodjanak el az alkaidától, és kérjenek részt a megbékélési folyamatban. Harmadik elem, de itt is még sok a kérdőjel. Tíz év után az amerikai lakosság már szinte belefáradt ebbe a hazba, de vajon ennek nem lesz-e pozitív hatása az amerikai állampolgárokra, sőt a kongresszusra, ez még jobb lenne, arra kapcsolatosan, hogy hogyan kell a terrorizmus ellen küzdeni. Obama elnök igen szilárdan akarta a, megváltoztatni az eddigihez hozzáállást ahhoz, ami a, bírós, a rendőrségi kivizsgáláshoz és a normális büntető eljárásokhoz kapcsolódott még szeptember 11 előtt a terrorizmus elleni harcban. Guantanamo-t nem tudták eh, bezárni, nem zárták be, pedig az EU nehéz döntés hozott, és azt mondta, hogy a fogvatartottakat itt európai földön fogadja. Kitűnő döntések születtek a kínzással kapcsolatosan, az abduction kapcsolatosan, de nagy viták voltak az USA-ban erről, és remélem, hogy most ennek eredményeként sikerül az amerikai elnöknek meglépnie azt, amit még szükséges lenne meglépni. Osama Bin Laden halála még nem jelenti az Al-Qaida végét sem, sajnos a terrorizmus végét. Többször el tudtam mondani, hogy ez lehet egyszerűsített módja a fenyegetettség bemutatásának, de egyre komplexebb és sokrétűbb a fenyegetés, egyre nehezebb ezt felderíteniük a titkosszolgálatainknak, rendőrségi szolgálatainknak vannak olyan csoportok, amelyek nagyon aktívak a saját zónájukban, viszont onnan ki akarnak lépni. Tudjuk, hogy mi történik az arab világban, Jemenben, azután Al-Qaida, az iszlám magrebországokban. most még mindig toboroznak, tehát növekszik taguk száma. Az Al-Qaida központjától, Pakisztántól el eltávolodtak, de közben ott van az iraki al is, még mindig jelen van, és Al-Shabaab Szomáliában és a kaukázus északi térségében. Ez is nagyon nyugtalanító, ez utóbbi térség vezette Tajikisztánból, tehát az északi kaukázus és közép-ázsia felé között nagy a mozgás, és itt talán hidat alkotnak Afganisztán felé. Ott vannak a foreign fighters fiatalok, akik Európában élnek, vagy a tagállamaink állampolgárai, vagy nálunk rezidensek, ott nálunk telepettek le, és ezek itt hotspotot képeznek, vagyis elképzelhető, hogy támadásokat terveznek nálunk. Düsseldorban itt fiatalokról van szó, akiket az afgán-pakisztáni zónában képeztek ki, és a franciák is letartóztattak fiatalokat, akik ebben a zónában jártak, és Squarcini úr, DC igazgatója jelezte, hogy kb. 20-30 francia lehet ebben a zónában, akik készen állnak arra, hogy visszajönnek. BK elnöke pedig 200 németről, vagy német országban letelepedett emberről beszélt, akik készülnek ebből a zónából visszatérni, és kb. 70 már vissza is tért Németországba. Tehát ezek mégiscsak jelentős számadatok. Még nem tömeges visszatérésről van szó, de vannak, akik az alkaidával vagy másik kározattal kapcsolatban állnak, és az interneten keresztül egyre radikalizálódnak, tehát az Alkaida főleg Jemenben arra bátorítja az egyéneket, hogy opportunista módon ott csapjon le, ahol csak tud, még ha nem is nagy léptékű támadásokról van szó. Marrakes. Ott is radikalizációs folyamat van. Stockholmban volt egy esemény, Emlékeznek arra az emberre, aki felrobbantotta saját magát karácsonykor, egy csecsen, aki Liesbe lakott, Kopenhágába ment, és ő is a Dán karikatúrák szerzőit meg akarta támadni, aztán volt előbb Milánóban is egy eset. Érdekes, hogy a dzsihádra felhívó internetes oldalak inkább angolul fogalmazódnak, mert arabul már nem olyan vonzóak, és az Inspire magazin amit Alola szerkeszt, ez legjobban keresett személy az USA-ban, jemeni és USA-beli állampolgár, a fiatalokat arra kívánja felhívni, hogy ahol csak tudnak, amikor tudnak, csapjanak le. Ami a miniszterek illeti, szeretném elmondani konklúzióként, hogy a, a fenyegetettség még mindig magas fokú. a Franciaországban, Egyesült Királyságban készültség volt az Osama Bin Laden halála alkalmából, és itt végül is valószínű, hogy lesznek kísérletek, ezt mutatja az érvelés, hogy a közeljövőben megtorlás legyen. Például a szeptember 11-i támadások 10. évfordulója lesz ez év szeptemberében, tehát különösen ébernek kell lenni. Ennyit szerettem volna mondani Osama Bin Laden haláláról. Ami pedig az arab tavaszt illeti, ezt mindenki tudja, és azt is tudjuk, hogy a retoriká, az eddigi retorikával szemben ez nagy változás. Az utcán nem az alkaidáról, meg az a mozgalomról beszélnek, hanem ez egy nem erőszakos mozgalom, az alapjogok, a demokrácia, ezen jogok védelmében, a gazdaság javítása érdekében. Nagyon jó hír, hogy olyan demokráciát szeretnének, amelyik munkahelyeket teremt, és a, amely megengedi az eltérő véleményeket, tiszteletben tartja a, az emberi jogokat, a jogállamiságot. Ez a legjobb megoldás arra, hogy a terrorizmust megelőzzük. Ami engem viszont izgat és aggaszt az az, hogy Egyiptomban és Tunéziában most a hírszerző szolgálatokat leépítik, mert ez az elnyomás egyik össz, eszköze volt, és a politikai ellenfelek közül néhányat szabadon bocsátanak, de vannak köztük dzsihadisták is, például Tunéziában történt ez meg, azután vannak ott még nagy fegyverraktárak is, és az a veszély áll fenn, hogy a KMI kezébe kerülnek a fegyverek, és ezt a terrorizmusra használják majd föl. Igen, magas fejlettségű fegyverekről van szó. Líbiában pedig törzsi struktúra van, és ez vonzza a az egész struktúra a nemzetközi dzsihadizmust. A múlt héten erről beszéltek a belügyminiszterek. Szerintem meg kell változtatni a reagálásunkat, válaszunkat. 2005-ben fogadtunk el egy stratégiát. Ezt higgadtan és elszántan kell tovább megvalósítani, nem kell, hogy itt kilengések legyenek, vagy megtorpanások, ami pedig a megelőzést illeti, nagyon örülök, hogy Malmström asszony, aki a belső biztonságért felelős biztos, elhatározta, hogy a belső biztonságra további erőforrásokat fognak fordítani, ezt a tanács alá vitte, és a felépésnek, a mandátumának öt tengelye van, ez az egyik közülük, mindenképpen támogatom mindezt erről még lehet beszélni, ez már önmagában külön téma. A második nagy műhely munka, egyébként ez sok vitát vált ki érthetően itt a parlamentben, az az, hogy a tanács ves, vezessen be új adatgyűjtési mechanizmust. Ezt ne az európai magisztrátusok vagy rendőrség őrizze, hanem a telekom működtetők, tehát cégek, független cégek például légitársaságok, ez a passenger name record, vagy pedig a az üzenet közvetítéssel foglalkozó cégek, erre legyen finanszírozás, lesz egy európai PNR még nyáron, és egy TFTP, tehát terrorizmus finanszírozási nyomonkövetési program, ahogy ezt az amerikaiak hívják, ezt Európában kívánjuk bevezetni, és a jövőbeli viták tárgya lesz. Itt sokszor a kiegyensúlyozottságról beszélnek, ezt a metaforát használják, szabadság, biztonság, én ezt nem szeretem annyira, de itt személyes jelleget kell adni ennek a harcnak, hiszen a terrorizmus veszély, és a, a gyanús viselkedést kell felderíteni, gyanús fizetések, mozgások, utazások, telefonhívások, és ezt valahogy robosztusabban kellene végezni. De egy főpont. Van egy másik téma, nagyon érdekes, ezt a jemeni, a teherszállító gépek elleni támadás tervezet nyomán határoztuk el, és olyan nyomtatógépeket akartak szállítani, amelyekben robbanó szerkezetet rejtettek volna, ezek felrobbantak volna a levegőben. Itt a gondolkodást meg kell változtatni, például nemzeti szinten, sajnos az államok még nem érték el mindezt a szintet, a biztonság, a légibiztonságért felelős szervek, a rendőrség, a vám, a magánszektor sokkal szorosabban kell, hogy együttműködjön. A DHL-nek több telepe van, mint ahány tagja van az ENSZ-nek, és nagyon sok országban jelen vannak, tehát fontos információforrás szolgálhatnának. Nekik is érdekükben áll a biztonság, érdés, biztonság kérdése, ennek őrzése, az információk szerzése, ez azt jelenti, hogy a magán és az állami szektor között ezt eh, az áramlást biztosítani lehetne. A másik, vannak új elemek, olyan kockázatértékelés kell, amely a SZICEN keretében a tagállamok által adott információkon alapszik, az iparvállalatokkal is párbeszédet kell folytatni, és olyan forgatókönyveket kell kialakítani, amelyek specifikus döntésekhez vezethetnek. Például, hogyha Jemenből, Mauritániából jön egy teherszállító gép, akkor az esetleg veszélyes lehet. Azután a Sahel stratégia, erre is szeretnék áttérni, ami fontos lehet. Sokkal többet kell tenni Pakisztán ügyében. Hogyha valamit kérhetek a parlamenttől, akkor az az, hogy a kötvetési erőfeszítéseket támogassa. Kezdeményezésemre elkezdtük támogatni a pakisztáni rendőrséget és igazságszolgáltatást, hogy jobban működjenek együtt a terrorizmus elleni harcban. 15 millió erróról van szó, szóval ez nem sok. Hát tudjuk, az amerikaiak mit tesznek Pakisztánban. Ö, professzionalizálni kell a rendőrséget és az igazságügyet. Ö, a katonai megközelítés jelenleg ott dominál. Nem sikerül a terroristákat elítélni, hiába tartóztatják le őket, mert nincsenek bizonyítékok. Ha India és Pakisztán között nagy a feszültség, még azért, mert a bombai támadás, a mumbai támadás elkövetőit nem ítélték el. A terroristákat el kell ítélni egy méltányos büntető eljárás során. Ez a legjobb üzenet, amelyet lehet küldeni a terroristáknak. Ez a legerősebb üzenet. Nem harcosok, hanem terroristák. Harmadik elem, és ez azt hiszem olyas valami, amelyben segíthet a parlament, úgy gondolom, gyorsan meg kell valósítani a mechanizmusokat, meg támogatják a demokratikus átmenet országai. Egyiptomot, Tunéziát, ez prioritás, abban, hogy átszervezzék a biztonsági rendszerüket és kompetens, az emberi jogokat tiszteletben tartó szervezetük legyen. A berlini fal leomlása után twinningsek voltak, partnerkapcsolatok, francia, brit, belga hírszerző kollégák segítettek a kelet-európai kollégáknak, hogy a szakszolgálatok jól működjenek majd. A stázi, a szekú, ilyen jellegű szervek voltak, ezeket át kellett szervezni. Nem szabad, hogy biztonsági űr alakuljon ki ezekben az országban. Ashton asszonynak és a bizottságnak erre már van válasza. Március 11-én a tanácsülésen megadta. A gazdaságot kell mondani, a választásokat, a kör, körös migrációt, és a biztonságot tenném hozzá. Ezért a KBVP erre kell helyezze a hangsúlyt. Kollégám kezdik felmérni a szükségleteket. A Tunézia egyre semmit nem kér tőlünk sok pénzre lesz szükség. Ezért logikus lenne, hogy azt mondjuk partnereinknek, segítünk, ez a more for more elve, amelyet a bizottság megvalósított, tehát nekünk is van kérésünk a biztonság területén. Negyedik elem a kommunikáció. Nem csak engem, hanem másokat is megdöbbentett a kommunikáció, hogy ö, nem volt koordinált. Jó lenne, ö, hogyha a szeptember 14 én megjelenetek 10. évfordulójára ö, a kommunikációt javítanánk, és konvergens üzenetet adnánk. Ezen fogok én is dolgozni. Nos, rátérek a Sahel kérdésére, mert gyorsan telik az idő. Jó hír az, hogy a külügyi tanács elfogadta március 21-én azt a stratégiát, amelyet én kezdeményeztem két és fél évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, amikor is a fejlesztésért felelős kollégámmal kerestünk olyan helyet, ahol kísérletezhetünk, ideológiai előfeltétel nélkül, hogy hogy lehet a biztonságot és a fejlesztést koordinálni. Találkoztunk a résztvevőkkel, az érinték, érintettekkel, és a tanács elfogadta a határozatát. Az a jó hír, hogy ennek a régiónak a biztonsága a 27 belügyminiszternek, az ugye nem Franciaország, Spanyolország vagy a közvetlen szomszédok törődnek csak ezzel. ezért megpróbálunk ott a fejlesztési kérdésekkel is foglalkozunk. Hogyha az arab tavaszról beszélünk, akkor tuaregeket alkalmazott zsoldosként Kathafi, és ők visszamennek a Sahelbe Szahelbe, Máliba. Meg kell mutatni Máliba, hogy megváltozott a helyzet diplomáciai, politikai szempontból nagyon sokat teendő. A megelőzésre gondolok, a radikalizációt meg kell előzni. Niger ez kevésbé vonatkozik, Málira igen, Mauritániára nagyon. Meg kell változtatni az eljárásunkat, meg kell előzni, hogy az iszlám radikalizálódjék ott. Sok kezdeményezés van a régióban, ennek örülök. Máli külügyminisztere, új külügyminisztere Marga úr, összehívta a kollégáit Niger, Mauritánia és Algériából a múlt héten és megtárgyalták, hogyan lehet gyorsítani az akciót. Tavaly is volt egy ilyen kezdeményezés, közös vezérkar, közös információs központ. A sajtó úgy tudja, hogy az USA-val és az Európai Unióval közösen Algéria hasonlót fog ősszel kezdeményezni a donorok Kanada, USA, Japán, Ausztrália ö, nagy szerepet játszhat ebben. Azt hiszem, hogy jó utat követünk. Végezetül pedig ö, az a pont, amelyet említett, hogyan működik az új ö, szervezet Lisszabon után. Van egy új ö, szereplő, a, az EK, az Európai Külügyi Szolgálat, jó, logikus, mindenki keresi a helyét, a bizottság, az EKS és a tanács. Én nem intézmény vagyok, tehát nem az a kérdés, a kompetenciát hogyan, jogkörömet hogyan határozzák meg. A közös cél a jobb koordináció a különböző szervezetek között. Ez nem egyszerű dolog nehéz együttműködni a diplomatáknak, a belügyi dolgozóknak és a hírszerzésnek. Jelentős eszközök állnak rendelkezésre. Másröm asszony nagyon aktív ezen a területen, például a kábítószer ellenes harcról volt egy konferencia Portugálban, és azon részt vett. Másröm asszony felelős az egészért a COPS és a COZIM, az Lisszabon szerződés által létrehoz új szervezet, június 1-én találkoznak először. Elgondolkoznak azon, hogyan tudnak jobban együttműködni. Először is azzal kezdhetnénk, hogy a KBVP és a belügyi szervek, a SEPOL, az Europol hogyan erősíthetné az együttműködését? Kifejtettem ezt már múltkor. Itt nem csak katonai szakértelemről van szó, hanem belbiztonságról is. Vannak belbiztonsági atasék is sok követségen. Algériában nem valószínű, hogy delegációnk értékeny azokhoz, hozzájut, hogyha nincs valaki, aki közvetlen kapcsolatban van a hatóság, ottani hatóságokkal. A BIU tanács június 10-én valószínűleg elfogad olyan konklúziót, amelynek a témája hogyan lehet jobban integrálni az eszközöket, hogy a belbiztonság külső és belső elemeit hogyan lehet kombinálni. Ez hasznos gyakorlat. Ezt ö, kívánják a ö, belügyminiszterek, az, a, hogy Aston asszony és az EKS struktúrálja ezt a szervezetet, és feleljenek meg a kívánalmaknak ö, a Szahállal kapcsolatban. A ö, teherszállító ö, repülőgépekkel kapcsolatban a diaszporákkal kapcsolatban sok szomáliai fiatal Skandináviában él, illetve az Egyesült Királyságban. Megpróbálnak eljutni Ársabába például. Nos, ezzel kapcsolatban is van ö, teendőnk. A stabilitási eszközt ö, igénybe kell ö, venni az Európai Fejlesztési Alap, illetve a bizottság egy belső biztonsági alapot akar létrehozni. Maximalizálni kell a szinergiát. Ne legyen űr és ne legyen átfedés. Nos, ennyit szerettem volna mondani, és szívesen várom a kérdéseket. Elnök úr. Köszönöm szépen ezt a ö, kiváló összefoglalást. Ö, néhány pontot szeretnék kiemelni, meg fontosnak tűnnek számomra. Nem elég emlékeztettünk a Bin Laden elleni akció, amerikai akció során arra, hogy az al elsősorban muzulmánokat gyilkolt meg. Ö, ö, ezt nem eléggé húztuk alá. Pedagógiai erőfeszítést kell tennünk. A terrorista szervezet mit is jelent? Nem vallást jelent. Bármilyen vallású lehet az hát Irakban, Pakisztánban, Afganisztánban, vagy Észak-Afrikában muzulmánok az áldozatok. A másik pont, amiről szólt, és amelyet szeretnék aláhúzni, a ö, magrebi iszlamista alkaida. Ez komoly fenyegetés. Itt több ülés is volt, amely foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez egy komoly fenyegetés az európai kontinens számára. Egyre több formát ölt egyre több eszközt vesznek igénybe. A líbiai válság sok kérdés lett fel ezzel kapcsolatban. Zsoldosok kérdéséről beszélt, a fegyverek át vonulásáról, átadásáról. A libiai válság valóban a terrorista szervezetek meggerődését jelentheti Maliban, Nigerben, Mauritániában. Anna Gomez most jönt vissza Libiából, fog szólni hozzánk. Természetesen jegyzem szavait a Pakisztánról, a pakisztáni igazságügyi rendszer támogatásáról. Együtt kell működjünk velük abban, hogy a terrorizmus igazságügyi eszközzel akadályozzuk meg, és ne háborút kelljen viselni ellene rendőrségi, igazságügyi fellépés lenne. Ez az európai rendszer ereje. Hogyha ebben tudunk segíteni, akkor az nagyon szerencsés. Nos, ennyit jegyeztem. Egy kérdést szeretnék feltenni. Risk assessmentről, kockázatfelmérésről beszél a SITSEN részéről. Ez nem a bizottság, ez terv a Home DG végzi. A szerződés a negyedik cikkében az EU szerződés kimondja, hogy hogyan működhet a hírszerzés stratégiai és nem operatív adatokat gyűjtünk. Ez a hírszerzéstől jelentő, jövő adatokat jelenti. Itt nem nevesítjük az országokat bruttó adatok vannak a fenyegetésekről, a terrorista csoportokról, értékeljük a kockázatot, elemezzük a kockázatot. Például Mauritániával kapcsolatban. Ennek függvényében dolgozzuk ki a választ. Például megerősített ellenőrzést, a terszállító gépeknek a megerősített ellenőrzését, annak függvényében, hogy mekkora a fenyegetés. Ez új eljárás, eddig nem így jártunk el. Ezt ki kellene terjeszteni más területekre. A terszállító repülőgép egyfajta teszt. Anna. Köszönöm a pontosítást. Anna Gomes kíván néhány szót szólni a líbiai látogatásról és a terrorista veszélyről. Köszönöm. Múlt héten Bengáziban voltam, és a felszabadított zónában utaztam a frontline belül, és csak egyetértetek önnel. Az EU-nak mindenképpen missziót kell itt végrehajtania a biztonság és a védelem érdekében, figyelembe véve a terrorista veszélyt. Hozzáteszem, hogy semmilyen bizonyítékom nem volt arra, nem láttam bizonyítékot arra, hogy a fundamentalisták ott lennének Líbiában, ami a fegyvereseket illeti, vagy beszivárogtak volna a felszabadított térségekbe. Fiatal diplomások vesznek ott részt a harcban, akiket, akikkel én találkoztam. A fiatalok meg is kerestek, és elmondták nekem, hogy muzulmánként mennyire sírti őket az, hogy úgy mutatják be őket, mintha terroristák lennének. Az egyik fiatal azt mondta nekem egy mecset mellett, hogy igazi muzulmánként fájdalmat okoz ez nekem. és európaiként nem láttam, egyáltalán nem láttam azt, hogy ők fundamentalista gondolatokhoz csatlakoznának, vagy bármilyen szálak fűznének a terroristákhoz. Viszont Líbiában azért elismerik, hogy ha folytatódik ez a konfliktus, akkor ez a terrorista beszivárgásokat tehet lehetővé főként a déli határokon, amelyek nagyon is átjárhatóak, és nem ellenőrzik őket. Tehát ez azt jelenti, hogy ébernek kell lenni a határokon, a fegyverembargót erősíteni kell, és figyelni kell, hogy mi történik a zsoldosok beszivárgása egyebek terén, mert mit tesz most Kadhafi ezt teszi, és, vagyis felveszi őket, és ez Algéria felől áll fenn ez a veszély. Éppen ezért ez az EUFOR misszió mindenképpen jelentős, hogy ott legyen. Aston asszony megnyitotta az irodát, nagyon örülök, és ahogy Kerkok úr is elmondta, igen sürgős munka ez az SSR és DDR munkát el kell kezdeni, főként a fiatalok számára, akik a milícia tagjai, vagy a checkpointokon, határokon dolgoznak. Például egy francia állampolgár a közelmúltban elhalálozott, és úgy magyarázták nekem, hogy ez egy check, checkpointon történt, egy ellenőrző ponton, akik nem vettek részt katonai kiképzésben. És ez a személy biztonsági szolgáltatásokat akart felajánlani, tehát ő maga hozta magát ilyen helyzetbe, de nem terrorizmusról volt szó, vagy kémkedésről, de azért a, valaminek az előkészítésének része volt ez a sajnálatos esemény. Kerkhoff úr figyelmét felhívom, hogy a tagállamoknak is ilyen irányú jelzést kellene küldeni. Eston asszony azt mondta, ő is elmondta, hogy bár ezt nem láttuk, de az ÖFOR, EUFOR missziónak mindenképpen megvan a létjogosultsága, főként a lakosság érdekében. Szeretnék föltenni önnek egy kérdést, egyetértek azzal, amit mondott, vagyis, hogy kérni kell a szomszédos országokat, Tunéziát, Egyiptomot is ezzel kapcsolatosan, hogy így járjanak el. Szaherről beszélt. Ez az akció a bissaut is magába foglalja? hiszen ebben az államban a bűnözés igen magas fokú, szervezett bűnözés a drogok terén, de nagyon gyorsan tovább léphetnek, és a terrorizmust is támogathatják. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoznak-e. Másik, Pakisztán esetében egyetértek azzal, hogy a parlamentnek támogatnia kell itt az erőfeszítéseket. De azt kérdezem, hogy elegendő mindez? mert hogyha a döntő kérdéssel nem foglalkozunk, Kasmír kérdésével, hiszen az a motiváció a pakisztáni eh, hadsereget és mindenkit Pakisztánban ez motivál, akkor nem sikerül különben eh, nagy dolgot elérni, és ennek az országnak még atomfegyverei is vannak. Úgyhogy ez prioritás kell, hogy legyen. Köszönöm. Merci, uh, Köszönöm, Janes úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm de Kirkov úrnak mindazt, amit elmondott. Engedje meg, hogy az első 30 másodpercben albizottságunk elnökét szólítsam meg, és elnézést kérjék a kollégáktól, hogy a négyes pont vitájában nem voltam itt. Szkusz úr volt helyettem is itt, de én megmondtam, hogy frakcióm hogyan szeretne szavazni. Ő képviselte a frakciónkat. Nos, a terrorizmus elleni harc témáját európai szinten követem nyomon. És már a parlamentben az előző ciklus során is figyeltem erre a kérdésre. Talán azért, mert nálunk Spanyolországban is súlyos csapás ért bennünket a terroristák támadása 2004-ben, és 2004 óta érezteti a hatását. Márpedig ez egy iszlám orientációjú terrorista támadás volt. Talán ezért is követjük mindig nyomon és érzékenyen és ezért is érint bennünket érzékenyen ez a kérdés. Egyetértek. Egyetértek az amerikaiak megközelítésével, de ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy hipotetikus módon háborút nyilvánítsunk ki. Ez az amerikai megközelítés ez nem volt elfogadható, és gyakran az iszlám országokat az USA ellen hangolta. Tehát még akkor is, hogyha az USA adminisztrációja Hatékonyabban tudunk harcolni, hogyha figyelembe vesszük és tiszteletbe tartjuk az emberi jogokat és a jogállamiságot. Nem csak erkölcsi okok miatt, hanem hatékonyság miatt. Ez különböztet meg bennünket éppen a terrorista csoportoktól. Így én csak egyetértésemet fejezhetem ki azzal, amit ön mondott. Szerintem globális megközelítésre van szükség a terrorizmus ellenes politikában, itt az EU-n belül. Mindig ki kell emelni, hogy jelentős a veszély, alá kell húzni, ki kell emelni, ezt még egyszer elmondom, mert néhány kollega, néhány küldött és néhány frakció rendszeresen azt mondja, hogy a terrorizmus elleni harcot felhasználjuk arra, hogy olyan célokat érjünk el, melyeknek semmi köze a terrorizmus ellenes harchoz. A terrorizmus ellenes harc állandó, van szükséges, és soha nem szabad az éberségünket elveszíteni, hiszen ez fenyegetettség a nemzetközi stabilitás és biztonság szempontjából. Vannak szerencsére hosszabb időszakok, amikor idézőjelben nincs rossz hír, nem jön rossz hír, de tovább kell dolgoznunk. Ami fontos az, hogy ez ne látszódjon. Ebben az értelemben és felvértezve megfelelő eszközökkel azért, hogy az EU szintjén és a tagállamok szintjén lépjünk, mindig is támogatni fogjuk ezt az álláspontot. Köszönöm. Természetesen elfogadjuk a mentegetőzést az előbbi lekér, de úr átvette a stafétabotot, most pedig Lőzing asszony következik. Köszönöm szépen, ezt a bevezetőt, mindig újra világossá válik, hogy az összefüggések területen roppant komplexek. Néhány órával ezelőtt a terrorizmus elleni harc stratégiájáról már cseréltünk eszmét, és itt is a szegénység és a terrorizmus összefüggéséről beszéltünk. Gáler úr azt mondta, hogy itt az albizottságban inkább a katonai szempontokra kellene koncentrálni, már pedig én ezt nem tartom helyesnek. Úgy hiszem, hogy mindig mindent holisztikusan kell megközelíteni. És pont a Magreb és a Sahel területen történtek kapcsán a szegénység és az alkaida összefüggését eh, nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ennek következtében pedig felmerül a kérdés is, hogy milyen szerepet játszanak a katonai kiadások ezekben az országokban, illetve hogy milyen összefüggésben állnak ezek a szegénységgel. Tehát, hogyha hatalmas pénzeszközöket fordítanak egy ország költségvetésében a katonaság fenntartására, akkor ez érthető módon azt is jelenti, hogy a szegénység elleni küzdelemre kevesebb marad. A szociális kiadásokra is kevesebb marad. Kérdezem tehát önt, tisztában van-e azzal, hogy az EU országok, Szahal országokba irányuló ráfordításaiból mennyit fordítanak a szegénység elleni harcra, és mennyit a biztonsági kapacitások kiépítésére. És van itt még egy speciális a Mali kapcsán. Legutóbbi afrikai utazásom során az urán kitermelés elleni kampány képviselőivel találkoztam Maliban. Úgy tűnhet, hogy messziről ne, hogy nem kapcsolódik ide ez a kérdés, de igenis ide tartozik, ugyanis az a terv, hogy jövőben komoly urán kitermelést folytassanak Maliban, és ennek szörnyű kihatása lesz a vidéki térség lakóira. És már léteznek itt ellen mozgalmak, amelyek ezt ellenzik, és ezek egyre nagyobb jelentőséghez jutnak. Kérdezem tehát, hogy nem elképzelhető hogy az EU pénzeszközeit arra fordítják, hogy a biztonsági szolgálatokat megerősítsék, amelyek azután az ilyen polgári kezdeményezések, mint az urán bányászat elleni harc elnyomására fordítják őket. Tehát kérdezem, hogy az EU támogatása nem egy esetleg nem paradix hatást érnek el, hiszen a kormányok lehet, hogy nem a bűnözés ellen fordítják ezeket a biztonsági szolgálatokat, hanem a polgári kezdeményezések ellen. Úgy gondolom tehát, hogy Jemen kapcsán hasonló elemzések állnak rendelkezésre, mégpedig, hogy a kormány, hogy az Alkaida nem is volt olyan jelentőségteli Jemenben, mint ahogy a kormány ezt beállította, de erre hivatkozva kapott támogatást a nemzetközi közösségtől. Fel akartam vetni ezt a kérdést, hiszen úgy gondolom, hogy a szempontokat is figyelembe kell venni. Van itt még egy konkrét kérdés is. Ez pedig szintén a rendőrségi és a biztonsági aparatus képítésére vonatkozik Egyiptomban. Fellépette már az EU e területen? Együttműködik-e az átmeneti kormányjal a biztonsági apparátus kiépítésében, a biztonsági szolgálatok kiépítésében, és ha igen, mit tesz az EU? Ha pedig még nem tett semmit, akkor hogyan látja ön, milyen formát ölthet ezen együttműködés a jövőben? Merci. Köszönöm, Kerkov úr. Mikrofon. Gomes asszony, teljes mértékben osztom az ön meglátását, az én információm is ugyanezt mutatják, az inflétáció, a beszivárgás még nem olyan jelentős, talán csak tucat és nem több száz, hogyha itt számszerűsíteni akarjuk mindezt. Az, hogy én bátorítsam a tagállamokat, ez az Európa tanácsnak leadott jelentésemnek a lényege, mindenképpen erre visszatérek, Eston asszonynal is ugyanezt próbálom tenni, erős a külügyi szolgálat meggyőződése eltéren. Tegnap találkoztam a külügyi biztonságpolitika új felelősével tényfeltáró missziókat irányoztak elő. Egy kollégám ma utazott Máliba misszióra, megnézze a következményeket. Továbbra kell itt nyomulni, de Brüsszelben ezt elég jól elismerik. Önnek igaza van, ön jobban ismeri a témát, mint én nem mindig értenek egyet itt a tagállamok, például ami a Szahelt illeti. Nem sikerült meggyőznöm őket. Meg vagyok győződve én magam arról, és itt egy másik választ is adok Lőzing asszonynak egyúttal, de erre még visszatérek. Mit kell tenni elsősorban Máliban? Az államot kell valahogy újból mozgósítani, és az az államot valahogy vissza kell küldeni Máli északi részébe, mert a Tuaregekkel kötött algériai megállapodás után valahogy eltűnt onnan az állam. És kell egy alapszolgáltatás, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások. Itt már 4 millió eurót elő irányoztunk egészségügyi ellátási célokra a Mali belé hatóságokkal megállapodtunk. De még nem tudtuk meggyőzni az összes tagállamot arról, hogy itt egy kül- és védelmi biztonságpolitikai fellépése van szó. A tagállamokat arra kell bátorítani, hogy itt energikusan járjanak el. Az EU delegációk mellé egy-két tanácsadót küldeni Bamakóba, ez csak marginális, ez nem elegendő. 4,5 millió eurónk van előirányozva, francia, spanyol és más nemzetiségű szakértők vesznek részt azért, hogy a rendőrség és a büntető joggal foglalkozó hatóságokat eh, segítsék. Nuácsotba meggyőződtem arról, hogy kitűnő programról van szó. A lényeg az, hogy eh, itt Mali északi részében az államnak újból jelen kellene lennie. Szeretném, hogyha valami robosztusabb lépésre kerülne sor, de ez még nem sikerült. Úgyhogy itt az elhatározottságot, elhatározottságot kell erősíteni. Guinea Bissau, Bissau, ott is van egy misszió, ez befejeződött, de az ön megítélését osztom, itt nagyon erőteljes a kábítószercsempészet. Nem szabad, hogy ez a Latin Amerikából jövő áramlat a többi országot is, például a Szenegát megfertőzze, és a Sahelon keresztül vezető utat. Én a Szahelen a külügyi vonallal dolgoztam, mások viszont egy francia kezdeményezésben vettek részt a kábítószerekkel kapcsolatosan a G8-ak ültek össze, és a bizottság, valamint az USA egy nagy találkozót szervezett Portugáliába. Itt meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezekre a hálózatokra kihatni. Ez a mostani gyakorlatnak egyik része. Pakisztán egyetértek Kasmír kérdésében. Valóban ez a megközelítés eh, mutatja, hogy India ellen akarnak itt eh, használni, és Kasmét akarják ehhez, vagyis India ellen akarnak felépni, és Kasmét akarják ehhez felhasználni. Egyetértek önnel, az Indiával való konfliktus a kulcs, Kasmír kérdése és az indiai részvétel Afganisztánban. Pakisztániakkal a tárgyalunk, akkor ezt mindig felvetjük. Janis eh, úr megjegyzése. Itt a rendőri és az igazságszolgáltatási vonalat kell erősíteni a terrorizmus elleni harcban, mi a hatékonyságot illeti különösen, ami a dzsihadistákat illeti. Például én soha nem eh, hallottam azt, hogy a madridi támadás során elítették volna őket. Itt volt eh, bírósági eljárás, és eh, bűncselekményként ítélték meg ezt az ügyet, tehát bűnözőként kezelték őket, börtönbüntetésüket tölték. Mert hogyha igazi harcosként mutatják be őket, akkor ez még veszélyesebb. Ami a szegénység és alkaidnak kapcsolatát jelenti, nyilvánvaló a kapcsolat a fiatalok vagy fegyverkereskedelemmel foglalkoznak, vagy kokain kereskedelemmel, vagy belépnek egy ilyen bűnszervezetbe. Nem lehet más tenni a gazdasági fejlesztésben, mint munka alkalmat teremteni. Ami a Száhel támogatását illeti. Nos, ez a stratégia vitájának központjában volt. A biztonságot ebből nem lehet finanszírozni a fejlesztésből. A fejlesztés ott lehet megindítani, ahol megvannak a megfelelő feltételek. Nem könnyű a teljes sivat, teljesen sivatagi területen a mezőgazdaságot és a pásztorkodást. Nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de Mali Algériával kereskedik, Mali északi része, és nem Mali déli részével. Itt egy határon átnyúló kereskedelem van. Tehát Algériát és Malit kell mozgósítani ahhoz, hogy Mali déli része fejlődjék 100 millió per év az, amit erre költünk, azt hiszem jó számot mondok, a vidéki gazdaságot próbáljuk segíteni, az útépítés, vasútépítést. Algéria is ezt fel fogja vetni valószínűleg ősszel, Trans-Szaharai útvonal építését. Egyelőre a fejlesztési támogatás nem szolgálhatja a biztonsági kérdéseket. Pedig ugyanarról a problémáról van szó. Nem tudtam, hogy Maliban van urániumbána. Nigérben, igen, tudom, Nigerben nagy vita is van erről hogy az urániombányászatnak a jövedelme kerüljön vissza a helyi lakossághoz. A másik kérdés, amit felvetett, a, talán a legnehezebb mindannyiunk számára. Hogyan lehet úgy intézni, hogy a biztonság jobb legyen azon országokban, ahol a kormánynak ö, nagy a ö, kísértés arra, hogy a ö, ö, fegyveres erőket az ellenzék ellen ö, fordítsa. A jelenlegi ö, helyzetben ö, ez szinte érthető is. Már azért tudom, nem fehér-fekete. meg kell könnyíteni, hogy a katonasság a honvédelemmel foglalkozzék, és a rendőrség, igazságügy foglalkozzék a bűnözéssel. Ez komoly vita tárgya. Azt hiszem, hogy esetenként kell erre odafigyelni. Egyiptommal kapcsolatban pedig a válasz nem tudomásom szerint semmit nem tettünk, a biztonsági ágazatot nem erősítettük, erre pedig óriási szükség van, igény van. Az egyetemi hatóságok azonban nem kerestek meg ezzel. Szerintem Tunézia inkább prioritás, mert Egyiptomban rövid távon azért a biztonságot a fegyveres erők szolgálhatják de ott is az igazságügyet kell inkább kiépíteni. Ez is egy eleme az egyenletnek. Finanszírozással lehet az államokat meggyőzni arról, hogy hagyjuk segíteni őket biztonsági területen. Ennek köszönöm szépen, Kirchhoff úr, hogy megosztotta velünk gondolatait. Természetesen rendszeresen számítunk az ön jelenlétére. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk, és jó lenne, ha nyomon követnénk az ügyeket, hiszen ezek nagyon fontos ügyek, strukturális ügyek. És jó lesz információt kapni a Bin Laden utáni korszakról. Látni azt, hogy az európaiak hogyan részesülhetnek az új helyzet előnyeiből. Találkozunk holnap Gergiev asszonynal együtt az AFED bizottságban. Köszönöm szépen!